Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Que nous puissions euh, commencer notre euh, hogy megkezdhessük a mai ülésünket. Először is szeretném üdvözölni mindenki nevében a lengyel elnökség képviselőit, és javaslom, hogy azonnal térjünk át az ötödik napi rendi pontunkra, illetve negyedikre, bocsánat, amely keretében megkezdhetjük az eszmecserét a jelenlegi EU-s elnökség képviselőivel. Az eljárási pontokat utána tárgyaljuk. Most akkor még egyszer üdvözlöm őket itt a körünkben. Kedves miniszter urak, akkor javaslom, hogy kezdjük meg az eszmecserét egymással. Önökhöz fordulok most. Vajon, hölgyeim, hogyan osszuk meg az időt önök között? Két külön időkeretet kívánnak? akkor Jolanta Fedák, szociális és munkaügyi miniszter asszony nyitja a sort. Már találkoztunk korábban a trialógus alkalmával. Üdvözöljük Önt itt, és Öné a szó, hogy bemutassa a programot a lengyel elnökségi prioritásokat. Öné a szó. pani przewodnicząca panie i panowie posłowie! ponad trzydzieści lat temu Köszönöm szépen. Több mint 30 éve Lengyelország komoly krízisben van. A Szolidárnyasz létrejött, és abban az időszakban jobb jövőről álmodtunk. De álmainkban még a legmerészebb álmainkban sem gondoltuk volna, hogy Lengyelország és Európa egy napon egy ilyen pillanatot élhet meg. Ezért a szociális politika és a foglalkoztatás ezt a, az időszakot tükrözte. Számunkra nagyon fontos, hogy Európa szolidárisabbá váljon. Egy szolidáris Európa egy szegényeke szolidáris Európa, egy olyan Európa kell, amely a generációk között is szolidáris. Ezen a területen a lengyel elnökség szeretné bemutatni a prioritásait, amelyek először is a szolidaritással kapcsolatosak a generációk között. Egy olyan, egy európai demokratikus jövő érdekében. Aktív Európát szeretnénk, egy olyan Európát, amelyben dolgoznak. Harmadsorban pedig az állampolgárokat partnernek tekintjük. A központi hatóságok, a nem kormányzati szervezetek közösen érik el a szociális célokat. A generáció közötti szolidaritás az európai demografikus jövő érdekében. Ez lendületet adhat majd a szakmai aktivizálódáshoz, és így létre lehet hozni olyan intézkedéseket, amelyek megkönnyítik majd a szakmai élet összebékítését a magánélettel, a demográfiai kihívásokkal szemben, amelyek Európa előtt állnak. Megkezdjük majd a munkálatokat egy jelentéssel kapcsolatban a szakmai élet és magánélet összeegyeztetéséről. Az európai esélyegyenlőségi intézet segítségével. Ami a szakma és magánélet összebékítését illeti, ez megmutatkozik majd a tanácsi következtetésekben is. Egy aktív Európa. A prioritás célja, hogy a aktív és innovatív eljárásokkal serkentsük a foglalkoztatást és a szociális integrációt. A prioritás megvalósítása közben vitát indítunk majd a rugalmas biztonsági paktumról a foglalkoztatás terén és az idősebb foglalkoztatása terén. A vita kiterjed majd a szakmai tevékenység pozitív aspektusaira. Elnökségünk során át áttekintjük azokat a tényezőket, amelyek a foglalkoztatottak számára eretentőek, hogy folytassák a szakmai tevékenységüket. Ezen kívül együtt megvizsgáljuk, hogy a gazdasági válság milyen mértékig járult hozzá a munkaerőpiaci reformokhoz, illetve javaslatot teszünk egy új megközelítésre is a az európai munkaerőpiac jövője érdekében a 2020-as perspektívában. A vitát tehát tükrözik majd a következtetések, melyeket a tanács fogad majd el. Az állampolgárok partnersége hozzájárul majd az együttműködés különféle formáihoz, a közigazgatás, a helyi közösségek, a civil szervezetek között. Ők érik el a szociális célkitűzéseket a munkaerőpiacon. A prioritások érdekében hadd hangsúlyozzam, mennyire fontos szerepet játszik a szociális párbeszéd, az eszmecserék és a szociális partnerekkel folytatott megbeszélések, bevonva a szakszervezeteket és a munkáltatókat is. a következő időszakban, ami nem lesz könnyű Európa számára, ez lesz a legjobb módja a szociális konfliktusok megoldásának. A tárgyalóasztalnál tervezzük ezt majd elvégezni. Összebékítjük majd a különféle nézőpontokat. Ami a jogalkotási folyamatokat illeti, Lengyelország folytatja a munkálatokat, a az anyasági támogatáshoz szóló irányelv felülvizsgálatával kapcsolatban. A dokumentummal kapcsolatban figyelembe kell venni a tényt, hogy mintegy 15 évig a jelenlegi irányelv hatája során a tagállamok saját jogszabályokat fogadtak el ettéren, amelyek biztosították, az irányelven lé, lé, meglévő standardeket és a különböző ö, eltéréseket figyelembe vették. Ezért a különféle nézőpontokat mind figyelembe kell venni. Úgy tűnik, hogy lehetőség nyílik majd a kompromisszum megtalálására talán javaslatot készítünk, megoldási javaslatot, amely figyelembe veszi nagymértékben a védelmi modelleket, az anyas, a tagállamokban lévő anyasági támogatásokkal kapcsolatban. Szeretnénk felkérni a minisztereket egy eszmecserére, hogy osszák meg tapasztalataikat, bevágyakorlataikat egy találkozó alkalmával. Ez egy informális miniszteri találkozó lenne. Reméljük, hogy a politikai vita lehetővé teszi a nyitást az irányelve kapcsolatos munkálatokban. Ezen kívül megkezdjük a munkálatokat egy irányelv tervezettel kapcsolatban. Az elektromágneses sugárzásról szólna ez. A az irányelv tervezet, amely módosítja a rendszer koordinációját a társadalombiztosítás terén, szintén figyelmet kap majd. Folytatjuk a munkálatokat a kompromisszum érdekében számítunk a küldöttségek segítségére és a parlament együttműködésére is, hogy elérjük a célkitűzésünket. Ez nem is lesz könnyű. Ezen kívül folytatjuk a munkát az irányelv tervezettel kapcsolatban, mely az idény munkát vállalók belépéséről, tartózkodásáról szól és a, a vállalaton belüli áthelyezések kérdéséről. Szeretnénk a kompromisszumot elérni a tanácsban. A részletes intézkedések, a tervezetek további megvilágítást kapnak a munkacsoportokban, megvizsgálják a különböző vonatkozásokat, és az igazságügyi, illetve belügyi csoport együtt a, a bevándorlási kiutasítási munkacsoporttal tárgyalja majd ezt a kérdést. A jó és folyamatos együttműködés az Európai Parlamenttel elengedhetetlen a munkálatok kezdetétől fogva e ezen irányelve kapcsolatban. Ami a többi kezdeményezést illeti, mint például a kiküldött munkavállalók kérdése, illetve az irányelv, e, bizonyos irányelvek módosítása, mint például a munkához való jog, amely a navigáció terén szól a munkavállalók jogairól, majd az Európai Bizottság előkészíti a dokumentumokat. Hangsúlyoznám azt, hogy szeretnénk együttműködni az Európai Parlamenttel, a Foglalkoztatási Bizottsággal és a Szociális Biztonsággal foglalkozó bizottsággal annak érdekében, hogy elkészíthessük a legjobb állásfoglalást. Ami a tervezett programot illeti, lengyel elnökség alatt. Az első találkozó már lezajlott, ez egy informális találkozó volt Szopotban. Megkezdtük a vitát a prioritásainkkal kapcsolatban. Két ö, volt az aktív foglalkoztatással kapcsolatban, illetve a szolidaritásról a generációk között. Reméljük, hogy Folytathatjuk ezt a vitát majd a különböző ülések és konferenciák alkalmával. Szeptember hónapban Wroclawban tervezzünk egy miniszteri szintű konferenciát, a szociális prioritásokkal kapcsolatban, tehát Wroclawban lesz a konferencia. A fő témája a konferenciának a szociálpolitika, a szociális reformok, illetve egy, illetve a hatékony kommunikáció gazdasági válságban. Reméljük továbbá, hogy további hosszú távú problémák is szerepelhetnek majd a 2020-as stratégiában. Gyorsan kell reagálnunk következetesen a, az eseményekre. Ezért terveztük szeptemberre Wroclawban, Lengyelországban ezt a konferenciát. Október hónapban pedig Krakóban javasolunk egy európai platform ülést a szegénység ellen. Itt megkezdjük majd a vitát a társadalmi kirekesztettségről, a szegénység elleni harcról, ezek rendkívül fontos kérdések a válság idején. A két első prioritás következtetések követik decemberben. Végezetül pedig hadd emeljek ki néhány kezdeményezést az esélyegyenlőséggel kapcsolatban a munkaerőpiacon. A nők kongresszusát megszervezzük szeptemberben Varsóban informális találkozó lesz ez a nemek egyenlősége érdekében. Megpróbáljuk békíteni a szakma, illetve magánéletet. Konferenciát szervezünk a demográfiai változásokról, kihívásokról és a munkerőpiaci lehetőségekről. Mindenkit meghívunk, hölgyeim és uraim! Egyesek önök kezül már megkapták a meghívót, tehát akit érdekelnek ezek a témák, kérjük vegyenek részt majd aktívan a konferenciánkon, vegyenek részt a vitában. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen, miniszter asszony, ezt a felszólalást. Számos kérdés vetődött fel a kollégák körében. Attól tartok, hogyha ne kezdődik a vita, akkor Biankovska asszony, a regionális fejlesztési miniszter asszony is valóban fontos kérdéseket szeretne érinteni. Tehát az Európai Szociális Alapról is szólna. Még ő nem kapta meg a szót, ezért azt javaslom, hogy kicsit módosítva a szabályokon legyünk rugalmasak, és adjuk meg most a szót a másik miniszter asszonynak, hogy mutassa be a nézőpontját és utána adom meg önöknek a szót. Most már lezártam a felszólalók listáját. Frederik is a listán van. És utána másfél percük lesz, kivéve a koordinátorokat, akiknek három percük lesz. Parancsolja miniszterasszony. Przewodnicząca w zakresie Köszönöm szépen, mint ahogy az elnök asszony is elmondta. Regionális fejlesztési miniszter vagyok, és többek között az egyik prioritásunk az ESSA kezelése. Az Európai Szociális Alap és jövője kulcsfontosságú a lengyel elnökség programjában. Szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek és ennek a szakbizottságnak különösen az eddig elvégzett munkát. Különösen a jelentést, és ez nagyban támogatja az elnökség munkáját az Európai Szociális Alappal kapcsolatban. Hadd mondjam el az elején, hogy kész vagyok arra, hogy együttműködjek szorosan önökkel, hiszen a válság idején nagy a feszültség, és június 29-én megjelent a közlemény a jövőbeli pénzügyi helyzettel kapcsolatban. A szociális kérdések ezért különösen fontossá váltak, és különösen fontos továbbá leegyszerűsíteni az eljárásokat, tehát a bürokráciát csökkenteni kell, az alapban az ellenőrzéseket is egyszerűsíteni kell. Az ötödik jelentés a kohéziós politikával kapcsolatban hangsúlyt helyezett arra, mennyire fontos javítani az átláthatóságot az eszában Teljesen egyetértünk ezzel. Az előző vitában, tehát négy évvel ezelőtt kiderült, hogy az átláthatóság érdekében fontos hangsúlyozni a hozzáadott értéket. Ez igaz az ESA esetében is, és az adaptációs, modernizációs alapnál is. Ezért javaslom, hogy elemezzük, amit a tagállamok már elvégeztek, hogy biztosítsuk azt, hogy a ring fencing végbe megy. Ami a jelentést illeti, az önök kijelentését itt a parlamentben számos gondolatról szó lesz majd a tagállamok körében. El eddig mindenki egyet értett abban, hogy a fő célja az eszának az, hogy dinamizáljon. De hát az új bizottsági javaslatban az szerepel, hogy az alap finanszírozza az élelmiszer támogatást is a legszegényebbek esetében. Így ez tehát túlmegy a jelenlegi konszenzuson konzultálnunk kell a javaslattal kapcsolatban a tagállamokkal részletekbe menően. Annak érdekében, hogy reagálhassanak a megjelenő információkra. A Rezsi Bizottságban megvizsgáljuk szeptemberben az új szöveget, amelyben a különböző szakpolitikák szerepelnek. A lengyel elnökség tervei szerint ez a rendelet tervezet lesz a kulcsfontosságú eleme a munkánknak az lengyel elnökség alatt. A tagállamok türelmetlenül várják a konkrét javaslatokat, hogy reagálhassanak. a pénzügyi támogatás, illetve az ESZA jövője lesz a kérdés. Az alapal kapcsolatban szeretnénk megszervezni egy vitát, mely igen széles körű lenne, és integrált megközelítést alkalmazna. A romák integrációja is szerepelne itt. A magyar elnökség ezt a kérdést kiemelten kezelte. A az integrált megközelítés természetesen igen fontos, hogy biztosítsuk a jó hozzáadott értéket. Fontos, hogy a, az intézkedés különböző szinteken menjen végbe. És természetesen az átláthatóság itt is fontos. Fontos fokozni az átláthatóságot. Ezen túlmenően felvetődnek a az Európa 2020 stratégiának a célkitűzései az ESZ-ával összefüggésben. Lengyelország szerint a kohéziós politika, illetve az ESZA az egyetlen eszköz egyenlőre, amely alkalmazható arra, hogy jól végrehajtsuk az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseit. Egy másik téma, amely rendkívül fontos számunkra, a tematikák kiemelése. Gondolok most a 2020-as stratégiára a következő pénzügyi időszakban. A kondicionalitás kérdése, is témája lesz a vitánknak, hogy javuljon a az alapok felhasználásának hatékonysága. Számunkra a lengyel elnökség számára a jó és hatékony felhasználása az alapoknak kulcsfontosságú. Különben nem érjük el a célokat, az elvárt célokat megpróbáljuk a kondicionalitás alkalmazását biztosítani. Ami a területi dimenziót illeti az európai szociális alappal összefüggésben, hát ez nem könnyű kérdés. Tudjuk, hogy nem könnyű. De hogyha egyes régiókra koncentrálunk, figyelembe véve a jellegzetességeiket, igényeiket, úgy tudjuk megfelelően felhasználni az ESA alapot. Koncentrálni kell továbbá az ESSA területi dimenziójára, erről lesz szó szeptemberben Varsóban is. Remélem, hogy rendelkeznek már a, egy brossúrával, amit már kiosztottunk, ez tartalmazza a részleteket. Meghívjuk önöket ezekre az eseményekre. A az önökhöz hasonló szakértők részvétele fontos, hogy, hogy hatékony legyen a konferencia. Következik a jó kormányzás, illetve az adminisztratív kompetencia javítása már is Lengyelországban az Európai Szociális Alap hatékony alkalmazásával kapcsolatban koncentrálni fogunk a gyakorlatokra. A kérdés rendkívül aktuális, és bizony nem is könnyű. Az a globalizációhoz való hozzáigazodás kérdése is ide kapcsolódik, és erre is odafigyelünk a lengyel elnökség során. Mint a szociális alap esetében, a jöv, alapjövőjét illetően megpróbáljuk egyszerűsíteni az eljárásokat. Erről is szólt már a parlament. Ez tükrözi a bizottsági közlemény, amely a pénzügy, több éves pénzügyi tervről szól. Szeretnénk kiterjeszteni az alapot, hogy alátartozzon a mezőgazdaság is. Az alap jövője egy igen kényes kérdés, vitatott kérdés és ezért a tagállamok számára időt kell biztosítanunk, hogy mérhatóan elemezhessék, megvitathassák a javaslatokat, melyeket a bizottság elkészítette témában. Egyszerűsítés és jobb koordináció a cél a két alap között. Szeptember 19-én ezt konferenciát tervezünk a jobb koordináció témájában. Erre meghívom Önöket ezennel. Most pedig rátérek a globalizációhoz való hozzáigazodás alapjához. Tehát vitát tervezünk a jelenlegi derogációkról. Kérem önöket, hogy működjenek együtt velünk, hiszen az ideiglenes rendszer a tárgyalások esetében igen gyümölcsöző együttműködést tett lehetővé önök és mi közöttünk. Még egyszer hadd mondjam el, hogy minden esemény, ülés, amit megszervezünk, reményeink szerint megfelelő eredményekkel fog járni és ezt figyelembe vehetjük majd a tanácsi ülések során, illetve a decemberi tanácsülésen. Így tehát természetesen benyújtjuk majd a, az Európai Szociális Alapa kapcsolatos javaslatunkat, illetve a kohéziós politikával kapcsolatos intézkedéseket. Köszönöm a figyelmüket! Végighallgattuk tehát az elnökségi munkálatokat, és 22-en jelentkeztek. Kérem jelezzék, hogy melyik miniszterasszonyhoz intézik a kérdést. Válasszanak egy minisztert. Különben kimegyünk az időből. A koordinátorok két miniszterhez is kérdezhetnek. Ez a privilégiumuk. Tehát nekik három percük van maximum. Nem kell persze ezt mind felhasználni. Köszönöm szépen, elnök asszony, és tisztelettel üdvözlöm a miniszterasszonyokat körünkben, és elég nagy megnyugvással hallottam a beszámolóikat. Azt látom, hogy az ügyek azok jó kézben vannak és folyamatosan mennek. Néhány apró kérdésem lenne. Először Fedák miniszterasszonyhoz és aztán pedig Benkovka asszonyhoz. Nem kis feladat persze kézbe venni ezt a dossziét az anyasági támogatásokkal kapcsolatban. Mi itt ugyan elfogadtunk egy kompromisszumot, de ahogy látom, ez nem túl nem nyerte meg igazából a tanács szimpátiáját, és eléggé megosztottak is az országok. Egy hát picit hallhatnánk arról, hogy merre felé látják, az rendben van, hogy kompromisszumra törekednek, de merre felé keresjük ezt a kompromisszumot, hol látjuk azt, hogy E, mire lehet biztos, hogy bizonyára egy informális miniszter találkozó ebben segítene. E, valóban megérkezett az elektromágneses irányelv, elég sok késéssel. E, el is kezdődött, mi a parlament részéről megjelöltük a jelentéstevőket, itt igazából csak azt kérném, hogy a lehető leghamarabb az önök szakértői, és nyilván majd a bizottsági szakértők és a jelentéstevők névegyet cserélhessenek, hogy kapcsolatban legyenek egymással. Mi a magunk részéről készek leszünk a lekonstruktívabb együttműködésre. És hát nyilván talán az év végéig megérkezik a, a kiküldetési irányelv, ez egy nagy érzékenységű és nagyon izgalmas téma lesz, mint a magunk részéről vagyunk. Nem nagyon hallottam, de lehet, hogy egy pár percet késtem, és talán az elején volt róla szó, ha, ha így van, akkor elnézést. Ugye a nyugdíjak kapcsán mi itt egy komoly vitában vagyunk, és számos ország az önöké is, én magyar vagyok egyébként, az én országom is elég komoly reformokba kezdett, bizonyos dolgokat újraértékelt a korábbi időkkel kapcsolatban, és hát várunk egy fehér könyvet, készülnek-e valamire ezzel kapcsolatban jó lenne egy újabb lendületet kapna ez a vita, nem könnyű és elég bonyolult lesz a téma. És hát az pedig különösen érdekes, erről szívesen hallgatnék, ez tetszik nekem maga a megfogalmazás, hogy a, hogy lehet hatékonyan kommunikálni a válságban. Sokszor azt látom, hogy, hogy egyébként jó elképzeléseket sem képesek kormányok támogatni, éppen azért, mert kommunikációs deficittel szenvednek, nem tudják elmagyarázni az embereiknek. És egy rövid kérdés Benkovszka asszonyhoz. Ez nagyon jó, hogy, hogy közös gondolkodást ajánl az Európai Szociális Alap jövőjéből. Mind a kohéziós politika, mind a szociális alap jövőjében azt gondolom, hogy hasonló hullámhosszon mozunk, legalábbis amit hallottam, az erről győz meg engem. És egyetértek azzal is, hogy szeretnék még ráerősíteni, hogy azért vannak itt érzékeny pontok. Az élelmiszer elosztással kapcsolatos problémákra a múlt héten itt valamennyi párt rész, vagy hogy mondjam, a jelenlévő pártok többségének a részvételével állásfoglalást is fogadtunk el a, a parlamentben, de én azért itt elég óvatosságot javasolnék. Az ESZASZ projekteket, terveket finanszíroz, értelme van itt a, a tapasztalatokat elemezni, de nem élelmiszer segélyeket oszt. Köszönöm, kedves kolléga. Alexand Szerkász következik, majd Madame Barki. Gracias, señora presidenta. <clears throat> Quiero dar la bienvenida a las dos ministras. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a miniszterasszonyokat is, és nagyon sok sikert kívánok önöknek az elnökséghez. Lengyelország vállán nagy ö, felelősség nyugszik, mert Európa ö, gazdasági és szociális válságot él át jelenleg. Nagyon ö, kevesen vannak a tanácsban, a parlamentben és a bizottságban, akik tényleg ö, ö, megmerik közelíteni a szociális dimenzióját ennek a válságnak, én biztosíthatom önöket afelől, hogy szövetségeseik vagyunk önöknek. Valószínűleg itt több barátot találnak, mint a tanácsban, és az SZD frakció mindenben támogatni fogja önöket. Amiket most elmondtak, az nagyon szép volt, és hogyha valóban át szeretnék ezt ültetni a valóságba, mi biztosíthatjuk a támogatásunkról önöket. Néhány kérdést tennék csak fel. Nagyon sok dolog van a napi rendünkön, a mi frakciónkban is, de hogyha szolidaritásról beszélünk, természetesen az emigrációra is tekintettel kell lennünk. Spanyolországban nagyon sok a bevándorló, fontos a szolidaritás, de hát vannak más kontinensek is. Jelenleg három dosszié áll önök előtt, az egységes engedélyezés, ezt tulajdonképpen már kipipálhattuk, és azon kevés probléma, ami még fennmaradt a tanácsra hárul. A másik két irányelv esetében meg vagyunk győződve arról, hogy az egységes bánásmód nagyon fontos, de az európai munkavállalókra is tekintet kell, kell lennünk, hiszen a hozzánk érkezők nem jó, hogyha rosszabb feltételek között dolgoznak, hiszen ez eh, a rasszizmus és az idegengyűlölet melegágya lenne. Az egyenlő bánásmód tehát nagyon fontos. Végül, is, végül pedig Fedák asszonyhoz szólok. Ön eh, szólt a munka és a magánélet eh, közti egyensúlyról is. Ez nagyon fontos a nők életben, hogy nekik is legyenek esélyeik, ne az legyen a helyzet, hogy ők otthon maradnak, még férjeik dolgoznak a munkahelyeiken. Ez nagyon fontos az irányelv szempontjából, amelyet ősz végéig kell elkészíteni. Nem csak a vállalatok érdekeit kell nézni, hanem a nők érdekeit és a gyermekek érdekeit is. Köszönöm szépen. Árkin asszony és Roter asszony. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a két miniszter. Um, Először is a szolidaritásról, a generációk közti szolidaritásról beszélnek. Ennek sok aspektusa van. Ugye itt a zöld könyv a mm, nyugdíjreformról, nem tudom, hogy az ön perspektívájából ezt hogyan értékeli. Azután ugye a munkával töltött élet meghosszabbítása. Ugye miért, mikor a fiatalok milliói vannak munkanélkül, hogyan tudja ezt a spektrum két szélét összeegyeztetni? És specifikus módon azt kérdezném, hogy hogyan tudnának megküzdeni a fiatalkorú munkanek munkanélküliséggel, hiszen itt a generációk közötti szolidaritásról van szó, és bizony a fiataloknak is szüksége van erre. Azután a demográfiai kihívások. Nos, mik a különböző segélynyújtó személyekről, különösen akik a családi szinten tudnak segélyt nyújtani, és gondozás, tehát a gondozókról van szó, hogy hogyan lehetne az ő munkájukat központilag segíteni. Azután a civil partnerség, illetve a szociális dialógus a következő téma. Ugye nyilván itt a kompromisszum fontosabb, mint a demonstráció, a tüntetés. Ugye a tüntetések elsősorban a megszorító intézkedések miatt most helyesen vagy helytelenül sok ember úgy érzi, hogy ezek az EU-ból érik őket. Én nem mondom, hogy ez így van, vagy nincs így, de így látják az emberek, hogy a megszorítások az EU-ból érkeznek. Tehát az a impresszió, hogy ugye a pénzügyi helyzetet akár a, a polgárok kárára vagy ellenére akarják meg, ö, tehát stabilizálni. Na most nagyon fontos, hogy a tanács is egy nagyon világos üzenetet közvetítsen a, az emberek felé ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos időket élünk át Európában, tehát éppen ezért, amit a lengyel elnökség közöl az emberekkel, az nagyon fontos. És végül másik kollégámnak, ugye ön a, a globalizációs igazodási alapról beszélt, és hogy ezt a, a mezőgazdaságra is kiterjesztenék. Ez egy nagyon érzékeny kérdés. Én vajon részleteiben hogyan gondolkozik ennek a részletkérdéseiben? Köszönöm, tökéletes volt az időzítés. Söter asszony. Azt hiszem, nem a helyükön ülnek. Igen, nagyon szépen köszönöm. Ma délelőtt már lehetőségem nyílt arra, hogy Vienkovszka asszonynal beszélhessek, ezért elsősorban Fedák Mészer asszonyhoz fordulok most. Egy kérdésre koncentrálnék, amely számomra nagyon fontos. A lengyel elnökség fő területei között megnevezték a mobilitást is például, de nem szóltak arról, hogy a bizottság konferenciáján most a legfontosabb pont a kiküldött munkavállalók helyzete és az ő nehézségeik, illetve a bizottság tervei azt szeretném kérdezni, hogy mennyiben kívánnak ezzel a témával foglalkozni, és mi a lengyel elnökség álláspontja ezzel kapcsolatban, milyen megoldást szeretnének ezzel kapcsolatban elérni, a munkavállalók jogainak helyreállítása érdekében és az egyenlő bérezések érdekében. Merci. Köszönöm szépen. Figueredo asszony, Elmár úr. Figueredo. Obrigada, senhora presidente. Também muito brevemente para colocar duas breves... Nos egész röviden néhány kérdésre kitérnék. Először is már korábban felvetett kérdésekre térnék ki. a szociális egyenlőségek egyre, egyenlőtlenség egyre növekszik Európában, és ugye itten e, együtt kell járni a megszorításoknak bizonyos mentőcsomagokkal a rászorulók számára. Borzasztó Például Portugália, Görögország esetében ez nagyon súlyosan romlik a szociális helyzet, szegé, elszegényedés, munkanélküliség jellemzi ezeket az országokat. Nos, mit tervez ez ügyben a lengyel soros elnökség? Hogyan próbál megküzdeni ezekkel a problémákkal? A szociális szolidaritás és a kohézió ne csak üres szólamok legyenek, hanem valami tartalmuk is legyen. A második kérdésem. Hogyan tudnánk legyőzni a, a szegénységet? Nos, ennek egyik módja az, hogy új állásokat teremtünk és hogy legyen egy tisztességes minimálbér Európa szerte, Egyébként a parlament elfogadott egy ezzel kapcsolatos jelentés, és nem tudom, hogy a lengyel elnökség mit tervez ez ügyben. Vagyis, hogy nem lenne ez szükség, ugye az októberi konferencia előtt ezzel kapcsolatban foglalkozni. Köszönöm szépen! Szabon a koordinátor nem tud velünk lenni, tehát helyette szólalok fel. Megköszönöm Fedák asszonynak az előadását, és szimpatizálok Lengyelországgal, hogy ugye a Solidarnosc után 20 évvel egy olyan Európában találják maguk magukat, amely a legrosszabb, a történelmi legsúlyosabb válságát éli át és azt mondják erre, hogy a megoldás több Európa, Na de most eh, pont Európa került ebbe a szörnyű kátyúba, tehát Európa nem a megoldás, hanem Európa maga a probléma. Ha még több Európa, még több problémát fog okozni. Tehát azt mondja, hogy a generáció közötti szolidaritásra van szükség, de azt hiszem, hogy ez alatt azt, ö, azt akarja, hogy redistributív adókat ö, erősítsünk, és az és a munka és az él, élet egyensúlya hangoztatásakor inkább szigorúbb munka elő, előírásokat akar előhozni. Tehát ezért ezt a bizottságot nem is, nem is foglalkoztatási, hanem munkanélküli bizottságnak nevezem, a civil partnerség az gyakorlatilag egész más jelent Angliában, két egyneműnek a házasságát jelenti. Na most én amikor produktivitásról beszélünk, én egyre improduktívabb beszélgető kávéházi beszélgetéseket találok, tehát talán elérkezett az időt, hogy nincsen szükség új szervezetekre, új adókra, új rendeletekre, hanem egyszerűen rúgjuk el a nagy köveket, amik az útunkban állnak, és hagyjuk az üzletet prosperálni. Köszönöm szépen. Köszönöm. asszonyok, átadom a szót, kérem legyenek rövidek. Nagyon sok kolléga szeretne még kérdést feltenni. Válaszoljanak a konkrét kérdésre, és ne kezdjenek általános fejtegetésbe a lengyel elnökséggel kapcsolatban. Miniszterasszony, Fedák asszony? Może zacznę od ostatniego pytania. Talán akkor először is az utolsó kérdéssel kezdem. Fontos problémára hívta fel a figyelmet a szolidaritással kapcsolatban. Ha Európa nem a mi problémánk, Lengyelországban a gazdasági növekedés 7% volt, a munkanélküliség pedig a legalacsonyabb 20 év óta. Meghosszabbítottuk a kitoltuk a nyugdíjkorhatárt, a fiatalok munkába állhattak, még a perifériára szorultak is munkát találtak, még az 55 éven fölüliek is. Most pedig egész más helyzet állt elő. A fiatalok elveszítik a munkájukat önhibájukon kívül. a vállalatok zárnak be, mennek tönkre, és a családok nem tudnak megélni. Ez azt hiszem leginkább a veszélyeztetett embereket érinti, a fiatalokat, időseket, betegeket, mozgássérülteket. Egy ilyen helyzetben nem szabad a szolidaritásból engednünk a szegények és gazdagok között, illetve a sérültek és az egészségesek között, illetve a generációk között sem. Hogy feleljek ezekre a kérdésekre, megpróbáljuk megtalálni a választ majd a konferenciánk alkalmával szeptemberben. Feltesszük majd a minisztereknek is, a munkahogyi minisztereknek is a kérdést. Szeretnénk, hogyha ezeken a területeken a megfelelő intézkedéseket hozhatnánk meg. Ami az anyasság irányelvel vet illeti, erről szólt az első kérdés. Jól értjük, hogy ezzel kapcsolatban fontos az anyák támogatása, tekintve, hogy így ki, tud, egy, ki tudják békíteni a szülői kötelezettségeiket a munkájukkal figyelembe kell venni, mennyire fontos ez a téma az egész EU számára, és ezért kezdeményezzük, hogy folytassuk a munkát az irányelv módosításával kapcsolatban, bár tudjuk, hogy a kompromisszum elérése rendkívül nehéz lesz. Folytatjuk a konzultációt az érdekelt felek bevonásával vitát indítunk a témában, mint az előbb már mondtam, az informális miniszteri találkozó idején, hogy egy új fejezet nyilhasson. Annak érdekében, hogy korszerűsítsük, összeegyeztessük a változásokat, de hát, mint mondtam, ez igen nehéz lesz. Folytatom a nyugdíjak kérdésével és a fehér könyvvel, amely megjelenik majd a lengyel elnökség alatt. Még a magyar elnökség idején részt vettünk a vitában a nyugdíjakkal kapcsolatban, illetve a fehér könyv munkálataiban. Egy egész konferenciát szánunk erre a témára hangot adtunk annak is, hogy szeretnénk folytatni a témákkal kapcsolatos munkát a fehér könyv bemutatását követően is. Egyetértünk az elhangzottakkal, miszerint a nyugdíjak fontos, hogy stabilak legyenek, másfelől fontos, hogy megfelelő mértékűek legyenek. Át kell gondolni a különféle problémákat, az, és egyensúlyt kell létrehozni a nyugdíj alapok között, illetve a túlzott nyugdíjak esetében erről szólt egy megjegyzés Magyarországgal kapcsolatban. Ha elkészül a fehér könyv, akkor arra november, erre novemberbe kerül sor. Nagy örömmel fogjuk ezt a témát felvetni, és folytatjuk majd nemzeti szinten is a vitát. Egy méreható vitát érdemel a téma. A konferenciánk alkalmával a foglalkoztatással, esélyegyenlőséggel kapcsolatban tárgyaljuk majd a nők esélyegyenlőségének kérdéseit a munkaerőpiacon nem csak a magánélet és a munka összebékítéséről lesz szó, de megtárgyaljuk az egyenlő fizetést egyenlő munkáért kérdését, a munka feltételek egyenlőségét többek között. Úgy véljük, hogy az alapelv az Európai Unióban a munkavállalók szabad mozgása és az egyenlő bánásmódja a munkavállalóknak. Tudjuk, hogy nagyon nehéz összeegyeztetni egy közös álláspontot, hogy módosítsuk az irányelvet a kihelyezett munkavállalókkal kapcsolatban. Minden esetre támogatjuk, hogy elmélyítsük ezt az administratív munkát a témában. És természetesen várjuk az Európai Bizottság munkáját, illetve állásfoglalását. Annak érdekében, hogy ezt az administratív munkát elmélyítsük, ez lehetővé teszi majd, hogy javítsuk a munkaerőpiacon a munkavállalók helyzetét. A bizottság kezdeményezését természetesen szívesen felvállaljuk. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, a támogatásukat, a megjegyzéseiket, a lengyel kezdeményezéssel kapcsolatban a generációközi szolidaritás témájában illetve a szegénységgel kapcsolatban. Együttműködünk majd e területeken az európai intézményekkel és tagállamokkal, hogy elérhessük a szociális célkitűzéseinket melyek szerepelnek a 2000, Európa 2020-as stratégiában is. Támogatjuk azokat a, az, az zászlós hajó kezdeményezéseket is az Európai Együttműködési Platformot a szegénység elleni harcban, illetve a társadalmi kirekesztettség ellen a szociális területi kohéziót is támogatjuk. Éves ülését tartja majd a szegénység elleni platform, és bemutatjuk majd az előrehaladást annak érdekében, hogy elérhessük a szociális célokat, melyek szerepelnek a 2020-as stratégiában. Biztosítjuk a folyamatos nyomonkövetés nemzeti szinten is. Az esélyegyelősséggel kapcsolatban a munkaerőpiacon kettő fontos eseményre kerül sor a jövő évben. Természetesen minnyájukat meghívjuk ezekre. Az első Lengyelországban már három éve hagyománynak számít. Ez a nők konferenciája a szociális és szakmai szerepükkel kapcsolatban politikai tevékenységük is szerepel itt. Ez fontos esemény lesz számunkra európai dimenzióval. Ezen kívül szó lesz az egyelő bánásmód kérdéséről is, a diszkrimináció mentességgel összefüggésben a munkaerőpiacon, illetve az egyenlő fizetésről egy azonos munkáért. A fiatalokkal való szolidaritás témájában, illetve a családot eltartók kérdésében A Lisszaboni szerződés fontos problémát vet fel. Valóban tudjuk, milyen fontos ez, hangsúlyozzuk ezért a második prioritást, tehát az aktív Európát. A szegénység Európa nagy részében a munkanélküliséghez kapcsolódik. Egy befogadó politikára van szükség a munkaerőpiacon olyanok számára, akik veszélyeztetettek, hátrányos helyzetűek a munkaerőpiacon. Mindezen témák megjelennek majd a tanácsban és a miniszteri konferencián. Tovább megyek. Nos, ami a fizetések kérdését illeti, tehát a megfelelő fizetések kérdését a bizottság konferenciát tervez a témában a tagállamok beli fizetésekkel kapcsolatban. El kell mondjam, hogy a témák, tehát a fizetések szintje a tagállami kompetenciába tartozik. Lengyelországban rendkívül nagy fontosságot tulajdonítunk a fizetéseknek, a minimálbérnek, és erről aláírt a tripartit bizottságban aláírt dokumentummal is rendelkezünk. Négy év alatt már kétszer sikerült szociális megállapodás, vagy hát megállapodást kötnünk a minimálbérrel kapcsolatban, mióta miniszter vagyok az az elmúlt tíz évben történt a kormányunk alatt. Tudjuk a tapasztalatok alapján, hogy nagyon nehéz megoldani ezt a problémát, soha nem is sikerült. Tehát hogyan tudjuk fenntartani a foglalkoztatást, a gazdasági növekedést, illetve a közpénzek konszolidációját vitát tervezünk az EBSCO tanács alkalmával, a pénzügyi miniszterek bevonásával, akik az Európa 2020 stratégiát elfogadták. Talán megoldás jelenhet meg ezekre a fontos problémákra. Hogyan tudunk megtakarítani, illetve megtartani a foglalkoztatási szintet? Hogyan tudjuk a konjunktúrával ezt összebékíteni ebben a nehéz időszakban? sikerült körbeérnem. Kérem, fogalmazon rövidebben, hiszen őszintén szólva nagyon fontos lenne körbeérni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kérdés volt ami az európai globalizációhoz való alkalmazkodási alapról szólt. Ezzel kapcsolatban néhány gondolatot hadosszak meg, ezek új gondolatok a finanszírozással kapcsolatban. Az élelmiszerügyi támogatás tartozik ide, együtt az eszából származó pénzekkel. Ami a globalizációhoz való alkalmazkodási alapot illeti, ezt ki kell terjeszteni a mezőgazdasági ágazatra. De fontos lenne, hogy minden tagállam mélyrehatóan elemezhesse ezt a javaslatot. De erre csak akkor van lehetőségünk, ha a konkrét javaslatot már megkaptuk, és még nem kaptuk meg. Fő feladatunk egyelőre tehát, hogy miután elolvastuk a rendelet tervezetet, szervezzünk egy vitát egy mélyreható vitát, hogy a végrehajtás lehetővé váljon 2014-ig. Kérem, hogy jelezzék, kihez szól a kérdésük, mielőtt megadnám a szót. Ezt hadd mondjam el. Fedák asszonyhoz van kérdése? Kihez kérdez? Nu, am să-i uh, <clears throat> adresez o întrebare doamnei uh, Biencovska pentru un echilibru mai bun în ceea ce... Bienkowska asszonyhoz szól a kérdésem, hogyan lehet a jobb egyensúlyt biztosítani? Fedák asszony. Ami az elektromagnetikus teret, már ezt élítettük, akkor Nyilvánvaló, hogy a, hogy a rövid távú egészségügyi hatásokra koncentrálunk, a másik pedig az, hogy lesz egy konferencia ezzel kapcsolatban, pontosabban mit csinálnak az gyermekekkel való visszaérés tekintetében, antidiskrimináció területén. Bocsánat, egy fél percem van. Ha három kérdést tesz föl, akkor legyen racionális, nem lehet ennyi kérdést föltenni percben öt kérdést tesz föl, akkor biztos, hogy egyikre se fog tisztességes választ kapni. Jó. És ha és ami a minimál bért illeti, ugye minimum, minimál bérről azt mondta, hogy nem ö, tagállami szinten kell meghatározni. Na most szeretném hallani ö, a véleményét, hogy esetleg az EU-n kívül ö, országos szinten is meg kéne határozni, különösen ott, ahol nincsen társadalombiztosítás. Igen, egy kérdést kérünk csak. Kinek szól a kérdés? Na. Tehát az európai szociális alapokról most lehet kérdezni? Tehát az európai szociális alapokról most lehet kérdezni? Oké, okay. akkor egy konkrét kérdésem van. Nagyon örülök, hogy a lengyel elnökség ezzel kíván foglalkozni, mert ez az eszköz kiváló lehetőség, hogy az európai esélyegyenlőség megvalósuljon. Én fogyatékossággal élő érdekében kérdeznék, az elmúlt évek statisztikája szerint az európai szociális alapokból körülbelül 4 százalékot kot fordítottak fogyatékossággal élő emberekre. Ez nagyon kis százalék. Az a kérdésem, hogy a lengyel elnökség hogyan kívánja ezt a rossz arányt megváltoztatni. Kérem, hogy mondják meg, hogy Fedák asszonyhoz, vagy Bienkowska asszonyhoz szól-e a kérdés, hiszen így nem tudunk mindenre válaszolni. Gönc asszony. To whom is your question? Kihez kérdez? Have the floor later. Madame Estrella. Akkor később Estrella asszony. Muito obrigada, Sra. Presidente. A minha pergunta é à Sra. Fedak. E para dizer que, enquanto relatora... Annyit akartam elmondani, hogy én vagyok a parlamenti raportőr a, az anyasági szülési szabadsága kapcsolatos direktíva kapcsán. Tehát nekünk nagy elvárásaink vannak a soros elnökséggel kapcsolatban. Már volt egy miniszteri találkozónk, és Redding asszonynal is volt egy megbeszélésünk. Na most az Esélyegyelőségi Bizottság egy szóbeli kérdést tesz, a, vagy visz a plenáris elé. Az a kérdés, hogy vajon a tanács előre tud-e lépni ebben a fontos kérdésben és hogy tud-e a parlamenti felvetésre reagálni, és tehát hogyan tudunk a lengyel elnökséggel így módon együtt dolgozni. Tehát, hogy egy konszenzus szülessen, ami alapvető érdekünk. Ami a passerel klauzulát illeti, a, illetve a lépcsőzetes bevezetés kapcsán remények szület, reményeink vannak, hogy hogy valóban előre tudunk lépni, annak ellenére, hogy nagyon nehéz időket élünk. Tehát azt szeretném tehát hallani, hogy önök mit várnak a parlamenttől tehát. Köszönöm szépen. Fedák asszonyhoz intézem a kérdést. Elmondták, hogy az egyik fő prioritásuk az idősebb emberek foglalkoztatása. Én magam írtam a generációk közötti egyenlőségről, ami ahhoz vezetett, hogy 2012-re szeretnénk 2012-t az aktív vak évévé kinevezni. Kérdésem, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy az időseket foglalkoztassák. Ezt nem lehet úgy elérni, hogy kitűzünk egy kvótát. Az olyan emberek, akik idősek, de nagyon sok tapasztalattal rendelkeznek, őket integrálnunk kell a munkaerőpiacra. Nem szabad azt tennünk, hogy csak a fiatalokat támogatjuk, hanem az időseknek is lehetővé kell tenni, hogy részt a munkaerőpiacon. A második a szociális párbeszéd. A Solidarność országát tól sok mindent várunk, de korábban jól elmondta ön, hogy tárgyalásokkal is el lehet érni az eredményeket, nem kell ehhez az utcára menni. A munka, az erős munkaadói és munkavállalói szervezetek tudnak egymással tárgyalni, és hogyha önök erre tudnak javaslatokat tenni, akkor mi nagyon szívesen tanulnánk Lengyel- Lengyelországtól. a for formand og til fru Fedak. Er, øh, Köszönöm szépen. asszonyhoz intézem kérdésemet. Ön a szociális politikákra koncentrált, a, méghozzá a hatóságokra, de nagyon sok tagállamban a szociális partnerek folytatják ezt a ö, diszkusziót. Hogyan állnak önök a szociális partner szerepéhez? Köszönöm a rövidséget, Steve Enios. Köszönöm. Fedek asszonynak szól ez a kiküldetéssel kapcsolatos direktívával kapcsolatban. Azt mondja, hogy a megvalósá, illetve a végrehajtási direktíva elég lesz. Én szerintem a direktívát át kell írni. Ha megnézik a Flamonville helyzetet Franciaországban, akkor láthatná, hogy itt az EDF-nek adták ki alvállalkozásba. Ez egy olyan vállalat, amely Írországban van bejegyezve, és Ciprusban lehet velük levelezni, és a, egyébként a fizetési kondíciók rettenetesen rosszak, tehát szerintem úgy kell átírni a direktívát, hogy a, a kiküldetési helynek megfelelő minimálbérben részesülhessen. Átadom a miniszterasszonynak a, szó, a miniszterasszonynak a szót, hogy válaszoljon. Kérem, minél tömrebben fogalmazon. Elnézést, hogy ilyen keményen fogalmazok, de nem lesz időnk. Rozpocznę od pytania, czego oczekujemy od parlamentów. Akkor hát először is vegyük a parlamenttel kapcsolatos elvárásainkat az anyasági támogatásokkal kapcsolatban. Az elején már elmondtam, hogy figyelembe vesszük a különböző résztvevők fontosságát a tárgyalások során, hiszen nekik eltérőek a nézőpontjaik. Nagyon fontos lenne, hogy sikerüljön előrelépnünk. Azt gondolom fontos lenne megoldani ezt a problémát, ez az egész európai szociálpolitika szempontjából lényeges. Kidolgozzunk majd módosításokat az irányelvvel kapcsolatban, konzultációkat, tárgyalásokat folytatunk jelenleg is a különféle szereplők bevonásával, hogy sikerüljen egy elfogadható konszenzusos szöveget találni. Értsék meg, hogy mióta a szociálpolitikáról szó van, a tagállamok körülbelül ugyanilyen szociálpolitikát hajtanak végre, csak más formákban. Ezért nagyon nehéz harmonizálni a megközelítéseket. Azonban Megpróbáljuk ezt. A minisztereket meghívtuk egy eszmecserére, tapasztalatcserére. Reméljük, hogy ez lehetővé teszi majd számunkra, hogy előrelépjünk. Úgy tűnik számomra, hogy annak érdekében, hogy kompromisszumot találjunk ezzel kapcsolatban, fontos lenne, hogy a parlament és az Európai Bizottság rugalmasságról tegyen tanúbizonyságot. Minden esetre a vitákat követően a miniszterek bevonásával megpróbáljuk majd megkísérelni a kompromisszum elkészítését hogy csümölcsöző legyen az együttműködés az Európai Parlamenttel, lehetővé válhat a kompromisszum megtalálása. E, említést tettek egy esetről, illegálisan végeztek munkát a munkavégzők, Franciaországban is dolgoztak ők, persze más európai országban is volt egy ilyen eset. Meg kell értsük, hogy vannak munkavállalók, akik csökkenteni kívánják a költségeiket, hogy versenyképesebbekké váljanak. Másfelől viszont vannak olyan munkavállalók, akik esetében biztosítani kell a tisztességes egyenlő körülményeket, akár honnan is származnak, vagy akár hol is dolgoznak. Ezért megpróbáljuk ezt a problémát kezelni, mégpedig a dialógus szellemében bevonva a szociális partnereket is. Hiszen a munkáltatók, munkavállalók megállapodása lehetővé teszi, hogy megoldást találjunk ezekre a problémákra. Ha ők megtalálják a megoldást, a közös megoldást, amit elfogad mindkét fél, akkor ez alapul szolgálhat majd. És így javítani tudjuk a helyzetet. Felvetődött még a kérdés a diszkriminációval kapcsolatban az idősekkel szemben. Idén össze Wroclawban szervezünk egy konferenciát, egy miniszteri szintű konferenciát a lengyel elnökségi prioritásokról foglalkoztatási téren figyelembe véve a demográfiai változásokat, az esélyegyenlőséget, illetve a munkakeresést a demográfiai változások fényében. Mit tegyünk, hogy biztosítsuk a kontinuitást az idősek körében, hogy a tagállamokhoz fordulunk, és felkérjük őket, hogy gondolják át ezeket a témákat stratégiai szempontból. Hogy vajon mindenkinek az érdeke-e, hogy megtartsuk az időseket a foglalkoztatottak körében? A napi rendünk, illetve a cselekvési tervünk az idősek munkavállalásával kapcsolatban szintén vita témája lesz. Megtárgyaljuk majd, hogy milyen perspektívából nézzük a demográfiai változásokat Európában. Világos, hogy az idősek foglalkoztatása az a napirenden lesz nem csak a mi elnökségünk alatt, de később is. A hat hónapunk során szeretnénk koncentrálni majd a diszkrimináció probléma körére a nyugdíjkorhatárhoz közeledők esetében, tehát az időseknél. Ami az elektromágneses sugárzást illeti, az alelnök asszony tett fel kérdést ezzel kapcsolatban. Irányelv tervezetet készítettünk, amit a bizottság júniusban nyújtott be. Az elnökség során, elnökségünk során tervezzük, hogy megkezdjük majd a munkát a tanácsban az irányelv tervezettet illetően. Már elmondhatom, hogy június, július 15 és 20-án a Szociális Kérdésekkel Foglalkozó Bizottság fog erről a témáról beszélni, és folytatódnak a munkák majd szeptemberben. Ami az irányelvet illeti, szeretnénk megvalósítani minél nagyobb előrelépést a témában az év további részében. Reméljük, hogy a kérdés szerepel majd a tanács napi rendjén, az EBSCO tanács napi rendjén, amely pedig december 1-én lesz, 2011 végén. Ha minden jól megy, akkor lehet, hogy jelentést tudunk készíteni az előrelépésről, vagy a megállapodásról, az általános megközelítésről, de hát persze minden attól függ, hogy milyen eredménnyel jár ez a zülés, tehát júliusban és szeptemberben. Most rátérek a minimál bér kérdésére, illetve a minimális jövedelem kérdésére. Ezek olyan kérdések, amelyek a tagállami kompetenciába tartoznak. De tekintve, hogy nem csak a munkavállalók mobilitása, de az állampolgár, azon állampolgárok mobilitásáról szó van, akik nem dolgoznak. Például akik a nyugdíjas éveiket töltenék máshol, más országban, mint ahol eddig dolgoztak, hogyan lehet őket szociálisan megvédeni. Véleményünk az, hogy azok, akik dolgoztak, befizették az adókat bármelyik európai országban, védelmet kell, hogy élvezzenek diszkrimináció mentesen minden európai tagállamban. Köszönjük! Az utolsó megjegyzését márványba vési ez a bizottság. Javaslom, hogy a többi kérdésre reagáljon most a miniszter asszony, és Utána térünk rá Kósa úr kérdésére. Plom asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bienkowska asszonyhoz intézem a kérdésemet. Az ESSA fontos szerepet tölthet be a piaci reformban reformban és pontosabban a munkaerőpiac reformjában. Nem tudom, hogy hogyan gondolkozik erről, hogy az európai szociális alap talán beruházásokra koncentrálhatna, amelyekből képzési programokat hozhatnánk létre, hogy így új kompetenciákkal lássuk el az embereket. Skrydleska asszony. E, pani miniszter, dva krótki Miniszter asszony, két rövid kérdésem van, nincs is sok időnk. A bizottsági közleményben a pénzügy, több éves pénzügyi tervel kapcsolatban szerepel a legszegényebbek támogatása, a kirekesztettek támogatása az ESZÁ-ban. Érdekelne a lengyel elnökség álláspontja ezzel kapcsolatban. Második kérdés, vajon úgy vélik, hogy ez megfelelő, hatékony felhasználás az európai alapnak? Itt most a globalizációhoz való hozzáigazodási alapról van szó. Köszönöm szépen. A, ő az előadója az európai alapnak, európai szociális alapnak, utána pedig Fedek asszony következik. Az előbb szerettem volna megfogalmazni az elektromágnes sugárzással kapcsolatos kérdésemet. Az Európai Szociális Alappal kapcsolatban a kérdésem az, hogyan tervezik a munkát konkrétan, hogyan tudnak a, a szakképzési rendszeren változtatni, amely azt eredményezi, hogy a fiatalok kiszorulnak a munkaerőpiacról. Hogyan lehet elérni azt, hogy európai szinten a képzettségek alacsony szintje megemelkedhessen, hogy megfelelhessünk az új elvárásoknak a munkaerőpiacon. Plombasszony kérdése volt ez. Gutierrez úr, kihez szól a kérdése? Rendben van. Jezo, Jezoviecka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kérdésem Bienkowska miniszterasszonyhoz szól. Területi dimenziót javasoltak az ESZA esetében. Vajon ez a javaslat figyelembe veszi, hogy Lengyelországnak jó tapasztalatai vannak azzal kapcsolatban, hogyan lehet hatékonyan felhasználni az ESZÁT? Tehát több tízezer munkahely jött létre. Érdekelne, milyen érveket tud felhozni a dimenzió elfogadásához az eszában. Elnök asszony, tehetek fel Kozlovszki úrnak egy kérdést? De hát ő kiment. Fedák asszonyhoz szól a kérdés. Przepraszam, Binkowski. De pani miniszter Binkowski. Elnézést, Bienkowska asszonyra gondoltam. Ö, ott Jana Kozlovszki. Jan Kozlovski úr Bienkovszka asszonyhoz intézi a kérdését. Vajon valódi előrelépésről van szó, hogy 2011-ben hogy a tagállamok részt vessenek a képzésben megfelelően, és megkezdődhessen a megállapodásról szóló tárgyalás. Darden úr kitől kérdez? Miniszter asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Kosa úr. Teljesen egyetértek önnel, uram. Mi is úgy véljük, hogy a mozgássérültek, a sérültek bevonása az eszába nem megfelelő mértékben történik. Úgy véljük, hogy az ESZA fontos, hogy jobban fókuszáljon ezekre a kérdésekre. Mint korábban elmondtam, a széles körű vitát folytatunk majd arról, hogyan tudjuk koncentrálni a pénzügyi folyamatokat, eljárásokat európai szinten. Elnökségünk alatt megpróbáljuk minél jobban orientálni ezeket az alapokat, hogy elérjük vele a sérülteket a jövőben. A lengyel elnökség ezen kívül figyelmet szentel arra is, hogy tudunk-e még valamit tenni ebben az irányban a jelenlegi költségvetés keretein belül. A lengyel tapasztalatok szerint nemrégiben eh, vitát folytattunk erről, és hát úgy véljük, hogy az ESZA felhasználása nem megfelelő a sérültek esetében. Skidlevska asszonyhoz, Plum asszonyhoz kapcsolódnék most, és megpróbálok az ő kérdéseikre is reagálni az Európai Globalizációhoz Alkalmazkodási alap kapcsolatban. Itt élelmiszer támogatásról volt szó, amely teljesen új dimenziót nyitna. Át kell gondolni, hogy vajon az ilyen típusú eljárások finanszírozhatók-e az Európai Szociális Alapból jelenlegi formájában az elnökség végig gondolja ezt a témát? Ami az alapot illeti, mely a globalizációval foglalkozik, mint elmondtam már, szeretnénk az egyszerűsítést elérni, hogy könnyebb legyen hozzáférni az alaphoz. Másodszorban lerövidítjük azt az utat, ami a kérelmezés, illetve a támogatás között van a bizottság javaslata a közleményében nem felel meg teljes mértékig ennek az elvárásnak. Ezért fontos lenne ezt a problémát kezelni és végig gondolni. Jászblóvleszka asszony kérdésével folytatom a területi dimenzióval. Mint ahogy a többi kohéziós politikában is, a területi differenciálás, illetve a támogatások területi megkülönböztetése az egyetlen megoldás, ami lehetővé teszi, hogy a régiók felhasználják ezeket a pénzeket, és csökkenjenek a különbségek az ESSA keretén belül fontos ezzel a témával kapcsolatban vitát folytatni, és fontos figyelembe venni a mutatókat az intézkedések kidolgozásakor. Kényes kérdés ez. A lengyel elnökség számára nagyon fontos lesz ezért a szeptemberi ülés. Most pedig rátérek a területi dimenzióra mm, a következőkben is. Fontos, hogy akiknek szükségük van a támogatásra, minél több támogatáshoz jussanak. Most lengyel példát hozok, de fontos, hogy az eszával összefüggésben figyelembe vegyük azt, hogy el kell érnünk azokat a személyeket, cégeket, akiknek a leginkább erre szükségük van helyi szinten. Válaszolok két további kérdésre is most. A a munkahelyteremtés és képzéssel kapcsolatban. Az ESZA természetesen nagy tapasztalatokkal rendelkezik a e téren. Mint már elmondtam, ez abszolút prioritása az elnökségünknek. Fontos, hogy legyenek szakképzések, amelyek hatékonyak és hatásosak. Ez csak akkor működik, hogyha kis csoportokat célzunk meg, korlátozott csoportokat, és a szakképzések tematikusak. A, ezeket az eljárásokat a nemzeti reformprogramokba kell beépíteni, és így a hatékonyság kérdését kell kezelni. Az ESSA esetében ez alapvető fontosságú kérdés, melyet gyakran bírálnak. Az ESZA hatékonyságát gyakran bírálják. Fontos kihasználnunk ezt az alapot minél hatékonyabban és eredményesebben a munkahely teremtés területén is. Kozlovszki úr kérdésére térek rá. Megismétlem, amit már elmondtam a rezsik Bizottságban. Abszolút lehetséges, ha az általános szabályozás az alapokkal kapcsolatban, melyet szeptemberben nyújtanak be, a lengyel elnökség végére decemberben az alapvető problémákkal kapcsolatban, az operatív programokban vita témája lesz. Szerepel majd a napi rendünkön tehát ez a téma a lengyel elnökség során is, de hát a dánok és a ciprusi elnökség is napirendre tűzi majd. A munkálatok megkezdése az operatív programmal kapcsolatban lehetővé teszi, hogy e témákról majd vita folyhasson a lengyel elnökség alatt. A támogatások koncentrációja, a kondicionalitás, és a ring fencing fontos téma lesz. Köszönöm. Köszönöm, átadom a szót egy utolsó kérdésre. Steinrück asszony, de Rosa úr. Frau Ministerin Fedak, ich möchte zurück. Fedak asszony, Steven jó kollégám kérdésére térnék vissza, és azon ön válaszára. Két héttel ezelőtt a Flemonville-ben voltam egy delegációval, ott a kiküldött munkavállalók élethelyzetét és feltételeit néztük meg, és ez katasztrofális volt. Elmondták, hogy az adók és szociális járulékokat befizették, de nem kaptak ezért beteg biztosítást. Tényleg az a véleményük, hogy ezeket a problémákat meg lehet oldani a szociális partnerek párbeszéde révén, vagy pedig önök is osztják azt a véleményt, hogy törvényhozás útján kell beavatkozni ezekbe a helyzetekbe, hogy az ilyen maffi szerű struktúrák ellen küzdjünk, amelyekre számos példa van egész Európából, többek között Németországban is. A szociális partnerek párbeszéde ebben nem tud segítséget nyújtani nekünk. Köszönöm, de Róza úr, Dármán úr. Uh, thanks very much. Nagyon köszönöm. Fedák miniszterasszony. Azzal kapcsolatban kérdésem, hogy az általános érdekű társadalmi szolgáltatások, ugye a kohézióval kapcsolatban a ugye a, a szociális felzárkóztatás a legfontosabb, és ez pedig elképzelhetetlen általános érdekű társadalmi szolgáltatások nélkül. Elhangzott, hogy egy negyedik fórumot kéne létrehozni ezzel kapcsolatban, mondja a parlament, és az a kérdésem, hogy legalább elkezdik-e a munkát ezzel kapcsolatban. Köszönöm Dárdán úr, és Gutierrez követi. Köszönöm szépen, miniszter asszony. A szegénység elleni platformra hadd térjek most rá. Valóban örülök annak, hogy ilyen fontosnak tartják ezt a platformot, és szeretnének vitát indítani a krakói ülésen, és a decemberi következtetések ezt tartalmazni fogják. Örülök továbbá annak is, hogy az élelmiszer támogatásra megpróbálnak megoldást találni a következő hónapokban fontos, hogy ne egyéb szociálpolitikák kárára történjen ez. Folytatom most a platforma kapcsolatban. Ami a jelentése kapcsolatos vitát illeti, a krakói ülésen számos kényes kérdésről is szó lesz. A minimálbér ide tartozik. Azt hiszem, hogy pozitív a hozzáállás ehhez. Szeret, érdekelne az ön álláspontja egy másik kényes kérdése kapcsolatban, ami a diszkrimin, horizontális diszkrimináció elleni irányelvről szól. Köszönöm. Merci, monsieur... Gutierrez úr. Orán asszony. Gutierrez úr az első. Presidenta, gracias también a la señora ministra. Köszönöm, elnök asszony köszönetemet Félák miniszterasszonynak is kifejezem azért, hogy eljött ide hozzánk. Köszönöm azt is, amiket elmondott. Az európai szolidaritásról beszélt, a, ahhoz, hogy ki tudjunk lépni a válságból. Ez a szolidaritás nem csak a politikában látható az ön előadás elején elmondta, ami feltűnt nekem, hogy nem nagyon szeretik a tüntetéseket. Azonban a motivumokat kell megkérdőjelezni, amelyek elvezetnek ezekhez a tüntetésekhez. A tüntetőkkel, akik ugye munkavállalók, szolidaritást is lehet vállalni, ők igazából nem ismerték fel a válság okait, így a megoldásokat sem tudják felismerni a válságból való kilábaláshoz. Most egy konkrét kérdést tennék föl. Igaz, hogy büszkében kell fellépnünk az európai keretben, hiszen akár van válság, akár nincs, a fiatalok számára nehézségek vannak, valamint a fogyatékkal élők számára is. A lengyel elnökség hogyan szeretné alakítani a politikát ezeken a területeken? Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Az alelnök asszony kérdését követően Hadd mondjam el, hogy az elektromágneses sugárzással kapcsolatban jó lenne, hogyha első olvasatra sikerülne elfogadni a szöveget. Tudom, hogy áprilisban van egy határidő, érdekelne, hogy mi az ön álláspontja azzal kapcsolatban, hogyan lehet az MRI-ket felhasználni, a rezonanciás gépeket egészségügyi területen. És mi az elnökség álláspontja? Tudom, hogy a 2004-es körlevélben szerepelnek az MRI-k, ezeket kizárták a hatály alól. Van egy további kérdés, amivel kapcsolatban szólnék. Figyelembe véve a menetrendet, nagyon messze vagyunk attól, hogy első olvasatra sikerüljön ezt elfogadni. Miniszter asszony. Igen, szeretnék még egyszer reagálni azzal kapcsolatban, ami Franciaországban történt a munkahelyen. Az irányel felülvizsgálatával összefüggésben jó lenne, hogyha a par- szociális partnerek megállapodnának azzal kapcsolatban, hogy milyen módosításokat fogadjunk el az irányelvvel kapcsolatban hogyan lehetne jobban alkalmazni az irányelvet, hogyan tudja biztosítani az irányelv, hogy jobban meg tudjuk szervezni a munkaerőpiacot. Itt most nem csak arról van szó, hogy esetleges hibák vannak a jelenlegi irányelvben, de történtek illegális fejlemények, amiket természetesen nyomon kell követni. Azonban, hogyha valaki szociális támogatást vesz fel, fizetést vesz fel, és nem fizet be járulékot, akkor ez mindenképp illegális. A rendőröknek, tehát a rendfenntartóknak be kell avatkozni ilyen esetekben, hogy megoldják legalábbis a probléma egy részét ez modellő szolgálhat mások számára is. Amikor a konzultációról volt szó a szociális partnerek részvételével, inkább arra gondoltam, hogy közös álláspontot kell elfogadni a kettő között, hogy biztosítható legyen a versenyképesség, és az is, hogy figyelembe veszik a munkavállalók jogait. Ez egy vita, egy párbeszéd, ami a szociális partnerek részvételével történen, nagyon számítunk ennek eredményességére. Folytatom most azokkal az eseményekkel, amelyekről már beszéltem. Szóltam már arról, hogy hogyan tudjuk megoldani a szociális problémákat nemzeti, illetve EU-s szinten. Ha ez, nem siker, ez nem sikerül, hogyha a, dial, a párbeszéd kudarcot val. Nem az a megoldás, hogy az utcára vonulnak. Ha az európai döntéshozók nem tudják megfelelően alkalmazni, nem mutatkozik jó szándék a párbeszéd kialakítására a munkavállalók, munkáltatók között, akkor pedig az emberek az utcára fognak menni tüntetni. Ezért fordulunk a szociális partnerekhez, hogy adjanak hangot minél nyíltabban, átláthatóban a véleményüknek. Ilyen módon tudunk megállapodást létrehozni, amely alapul szolgálhat majd egy szociális megállapodáshoz. Az egyik oka ennek természetesen, hogy egyértelmű, hogy mindenkinek osztani kell a, a válság következményeit, mindenkinek vállalnia kell. És itt ez egy fontos igazságtételi kérdés. Vannak nehéz döntések, melyeket meg kell hozni de fontos, hogy ezek tisztességesek, méltányosak legyenek, és ezt szolgálja ez a szociális párbeszéd. Persze minden csoport, minden eset lehetővé teszi, hogy az utcán fejezzék ki a véleményüket. Azonban fontos lenne, hogy közös megállapodás szülessen. Ez lehetővé teszi hogy elkerüljük az ilyen helyzetek előfordulását. Vizsgáljuk meg, hogy nem tudunk-e megállapodni. Ez a legjobb módja annak, hogy osztozzunk a válság következményeiben. Most rátérek a szegénység kérdésére. Lesz erről majd szó legalább kétszer. Először is a platform ülésén nagy konferencia lesz ez, a szegénység elleni platform krakói konferenciája. Szeretnénk ezek után áttekinteni a platform által elfogadott fellépések végrehajtását a szegénység és a kirekesztés ellen Minden érdekelt parlamenti képviselőt várunk Krakóba, hogy vegyen részt ezen a konferencián. Folytatom most a hatállyal. Nem, elnézést, ezelőtt volt egy kérdés az, az emerik kizárásáról. Azt hiszem, hogy az irányelvnek biztosítani kell, minden munkavállaló védelmét. Tehát a tárgyalásokat ez irányban folytatjuk, hogy biztosítható legyen minden munkavállaló védelme, akik elektromágneses sugárzásnak vannak kitéve. Talán lehetséges lenne elérni valamit a decemberi tanácsülés előtt ha minden oldalon a jó szándék jellemző. Jeszcze kwestii e, usług. Elnézést, bocsánat. Van itt még valami. Ez pedig a, szo- az, a közérdekű szociális szolgálatok kérdése minden résztvevő, a szolgáltatók, a szolgáltatásban részesülők, a tagállamok, mindazok, akik érintettek, akik érdekeltek abban, hogy jó minőségűek legyenek a szolgáltatások. Egy önkéntes alapon iránymutatásokat fogalmazunk meg, melyek mutatják, hogyan lehet a minőséget biztosítani, hogyan lehet meghatározni a minőségi sztenderdeket. A kezdeményezés részét képezi egy stratégiának, amely kiterjed a szociális projektek finanszírozására. Az EBSCO tanács megerősítette ezt a szöveget, elfogadta ezt a szöveget. Így lehetőségünk van arra, hogy az iránymutatásokat a tanácsi következtetések formájába fogadjuk el a közérdekű szolgáltatásokkal kapcsolatban, tehát az előkészítő szakaszban vagyunk, és jövő évben kerül erre sor, és a fórumon is javaslom, hogy vegyenek részt. Szerencsére lesz még lehetőség, hogy tárgyaljunk ezekről a kérdésekről. Szeretnék nagyon sok sikert kívánni önöknek, és a parlament, illetve ez a szakbizottság ebben a nehéz helyzetben mindenképpen vállalja, hogy támogatja a lengyel elnökséget, hogy sikerüljön ezekben a kérdésekben előrelépni. Köszönöm tehát! Euh, euh, Elmentek a miniszterasszonyok, Zsirlig asszonynak adom meg a szót, hogy mutassa be a módosításokat az INKO bizottság modernizációs politikával kapcsolatban. Ez szerepel a napi rendünkben is. Parancsoljon előadó! Madame Girling. Girling asszony. Um, autant pour moi, excusez-moi, je me suis totalement... Elnézést, hát tévedtem, hiszen mielőtt még Görling, Görling asszonyra térnénk, az ötödik pontot kell, hogy megtárgyaljuk az iskolai lemorzsolódás felszámolását. Most meg is adom a szót módosításokkal kapcsolatban. Hírs asszonynak. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is nagyon köszönöm az elnyék jelentéstevőnek a kiváló együttműködést ebben a témában. Múlt héten Strasbourgban volt egy ülésünk, nagyon sok módosító javaslat érkezett, 125 darab, amelyek nagyon érdekesek és jók is voltak, és átfogó módon értékelték a témát, de ez nagyon fontos téma, ugye az is elhagyók, lemorzsolódó kérdése, és fontos, hogy a részletekre is kitérjünk. Megpróbáltuk a 125 módosító javaslatot összefoglalni. Több mint 50 módosító javaslatot össze is tudtunk foglalni a kompromisszumos javaslatok formájában, amelyeket önök e, látnak is maguk előtt a dokumentumokban. Eddig minden frakció támogatta ezeket a kompromisszumokat, és maguk a módosító javaslatokat beterjesztők is támogatták. Így úgy gondolom, hogy nagyon sokat összefoglaltunk, és ami duplán is előfordult, azt összevontuk. Az egyes pontok természetesen így sokkal hosszabbak lettek, mint előtte, de úgy gondolom, hogy ez a téma nagyon fontos, és ezért talán a tagállamok számára ez egy világos jel is lesz, arra, hogy az Európai Parlament különösen fontosnak tartja ezt a témát. Örülök, hogy ennyi módosító javaslat érkezett az akciós tervekkel kapcsolatosan is, és a, a bizottságban is. El kell, hogy mondjuk, hogy a tematika során sajnos nem az Európai Unió a kompetens, hanem a tagállamok, így tehát rá vagyunk utalva a tagállamokkal való együttműködésre, és remélem, hogy a tagállamok és a bizottság egy év múlva talán beszámolhatnak a kompromisszumok eredményeiről is. Ez nagyon szép lenne. Köszönöm szépen a kiegészítéseket is, hogy utaltak arra, hogy ez természetesen a finanszírozáson múlik, ez világos, hogy a pénzügyi krízis során az oktatási tárcák kevesebbet kaptak sok helyen, néhány helyen persze több, többet tudtak erre fordítani. De a kompromisszumos javaslatok jelet is adnak a tagállamok számára, hogy figyeljenek erre oda, természetesen előírni nem írhatunk semmit. A roma származásúak gyermekeivel kapcsolatban is szerepelnek itt fontos elemek. Az EP az elmúlt időben nagyon intenzíven foglalkozott a roma stratégiával, döntöttünk egy roma stratégia mellett, így tehát konzekvensnek kell lennünk, hogy az egyes vélemények, egyes beszámolók részét is képezze ez a pont, hogy ne csak úgy lebegjen valahol a roma stratégia, hanem fontos, hogy meg is jelenjen konkrét elemek formájában az egyes jelentésekben, és erre vonatkozóan a kompromisszumot is sikerült most találnunk. Néhány pontot még belevettünk, ezekben természetesen a tanárképzés is előfordul. Ez, ez csak a széléről érintettük, a Kulturális Bizottság foglalkozik ezzel részletesebben, de el kell, hogy mondjuk itt is, hogy a keretfeltételek meg kell teremteni, más, hogy kell kinézni a tanárképzésnek, hogyha, hogyha egyénre szabott oktatást szeretnénk elérni, az ezzel kapcsolatos módszereket oktatnunk kell. Ez az F kompromisszumban látható. Úgy gondolom, hogy eh, itt eh, különböző csoportokra is kitértünk, akik valami miatt tanulási nehézségekkel küzdenek. Itt a fiúkat eh, jobban sújtja ez, mint a lányokat. A kompromisszumokra tértünk ki kompromisszumokban kitértünk erre, és úgy gondolom, hogy megfelelő képet tudtunk adni a helyzetről a szavazáshoz. Először is köszönetet mondok az e tevőnek, a kiváló együttműködésért, és örömmel várom az önök visszajelzéseit. Köszönöm szépen, kérem fogják rövidre hozzászólásaikat, mert sajnos nagyon hosszú napirendünk van, mint mindig. Köle úr. Köszönöm szépen azt. Én is nagyon rövid leszek, szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek. Egyetlen egy módosítót adtam be ehhez, a fogyatékossággal élőkre való utalás, de nem erről akarok most beszélni a kompromisszumokat átolvasva a nagy részével én egyetértek, egy kis kicsit hangsúlyosabban kéne foglalkozni. A jelentéstevő kétszer is említette, hogy mennyire fontos hogy a tagállamok hajtsák végre a nemzeti reformterveket. Egy kiegészítéssel élnék, ami nagyon fontos lenne, és hangsúlyozni kell, hogy a kategóriákban és legyen egyetértés a tagállamok között. Én ebben látom a legnagyobb problémát. Ahány tagállam, annyiféle kategória. És így nehéz lesz ebben a kérdésben előrelépést elérni, hogyha nem egységes ez, ez a kép. Köszönöm, Gutierrez, Giotto és Bakur. Muy brevemente, primero para agradecer. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet mondok a jelentéstevő asszonynak a kompromisszum készségéért, hiszen jelentése tényleg nagyon alapvető jelentőségű a bizottság, szakbizottság munkája szempontjából. Az iskolai lemorzsolódás leküzdése nagyon fontos, mert így több munkahelyet is lehet teremteni, illetve kevesebben szorulnak ki a társadalom perifériájára. A kompromisszumos javaslatok, melyeket a frakciók tárgyaltak ki, véleményem szerint kiválóan gazdagítják a jelentést, nagyon átfogó betekintést nyújt az iskolai lemorzsolódás problematikájába. Ugye arról is szó van, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a magánéletet és a munkát. Szó van a különböző oktatási rendszerekről, továbbtanulási rendszerekről, továbbképzésről, a tanárképzés javításáról. Csak azt sajnáljuk tulajdonképpen, hogy nincsen nem született kompromisszum egy ponton, amely az én frakciómban nagyon fontos, több nyilvános forrásra van szükség, több állami forrásra, ahhoz, hogy javítsuk oktatási rendszerünket, mert ez ugye a, az egésznek a lényege, és itt van a lehetőség, itt nyílik lehetőség a legnagyobb újraelosztásra az állami rendszerben. Európában szeretnénk jobb újraelosztást, nem csak az oktatási rendszerről van szó, nem csak a magánoktatásról, hanem az állami oktatásról is, és ez a legjobb kiút a válságból is. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, köszönöm és örülök, hogy a szocialista frakcióval is sikerült megegyezni. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Bákur. Köszönöm, elnök asszony. Rövidre fogom magam. Már többször megbeszéltük ezt együtt. Többször volt szó már az iskolai lemorzsolódásról, és minden szempontból megvilágítottuk már ezt a kérdést. Szerintem elég gyorsan sikerült megegyeznünk az elemzésről is, és a módosítókról is, a kompromisszumokról is, melyeket találtunk. Elég gyorsan ugyanabban az irányba fordultunk, és gyorsan elfogadtuk a kompromisszumos javaslatokat. Én is köszönöm a jelentéstövő munkáját, valamint az árjelentéstövő munkáját. Tulajdonképpen semmi problémánk nem volt, csak a B kompromisszummal. A múlt héten ezt már átbeszéltük. Ez a kompromisszumos javaslat a romákat érinti, és teljesen igazat adok a jelentéstevőnek abban, hogy ezen a politikai területen nem csak egy nem csak az elveket kell megszavazni, hanem hogy az elveknek gyakorlati módon is meg kell jelenniük minden területen, a kisebbségek esetében is. Nem szeretnénk egy-egy kisebbséget kiemelni, de teljesen egyetértünk a kompromisszumos javaslattal, megoldással. Összességében ez nagyon jó jelentés lett, és valószínűleg nagyon sokan fognak hozzá csatlakozni. Még egyszer köszönöm az jó együttműködést és a jó jelentést. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Thomas Mann úr. Következik. Utána? Turina. Résultat, je m'embrouille. Alors, Monsieur Thomas. Thomas Mann és Turina asszony következik. Prezident. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek is. Uh, nagyon dicsérted az álljelentés tevővel való együttműködést. Gondolom, hogy a módosítók beterjesztőinek is megköszöntött munkát, hiszen nagyon jó együttműködés alakult ki. Nem lehet csupán a kulturális szakbizottság feladata ez a kérdés, hiszen a mi feladatkörünkbe is beletartozik, hogy megakadályozzuk a kirekesztést, nem meg kell akadályoznunk az iskolai lemorzsolódást, és ez meg is mutatkozó itt. 125 módosító javaslat az elég sok, és hosszú lett a jelentés, de látható, hogy különböző pozíciókat sikerült beépítenünk a jelentésbe, és örülök, hogy a roma téma is belekerült ebbe. Nem állandóan romákról beszélünk, de őket is figyelembe kell venni és nagyon konkrétan kell ezt tennünk, és örülök neki, hogy létrejött ez a kompromisszum. Szerintem ez a jelentés kiváló. Az Európai Parlamentben valahol ezt ugye tárgyalnunk kell, és nem úgy, hogy Strasbourgban kerül csak elő, és senki nem hallgat meg minket, senki nem vesz minket észre. Elnök asszony, ezt a témát kezelnünk kell. Az emberek azt várják, hogy konkrét eredményeket hozzunk, és ezt meg tudtuk itt tenni. Köszönöm szépen Nagyjának. Turinana asszony. Jacek fufo. Köszönöm szépen, elnök asszony. A zöld e, frakció nevében is köszönetet mondok a kiváló együttműködésért. Nagyon meg vagyunk elégedve azokkal a kompromisszumokkal, amelyek kirajzolódtak. Thomas Mann által elmondattakhoz, hogy hogyan kellene pozícionálnunk a plénumon ezt a jelentést. Hát igen, lehet, hogy a frakció elnökök így csinálják, de itt egy konkrét kommentárról van szó. A 2020-as stratégiával kapcsolatban ez az egyik fő kezdeményezés, a nemzeti reformprogrammal kapcsolatban is, és ez nagyon is releváns kérdés, ezért központi helyre kell, hogy kerüljön, ebben csak egyet tudok érteni önnel. Hogyha Európában sikerül megvalósítani azt, hogy a fiatalok iskolai lemorzsolódását megakadályozzuk, akkor ez a leghatékonyabb módja a szegénység és a szociális kirekesztés elleni küzdelemnek, hogy az emberek fizetést és kenyeret kapjanak. Ez a legjobb módja annak is, hogy Európa versenyképességét megóvjuk, és ez a szociális dimenziókhoz és a gazdasági helyzethez is csak pozitívan tud hozzájárulni, ezért keményen kell igenis fellépnünk a tagállamokkal szemben, és meg kell kérnünk őket, hogy a válság során is támogassák az oktatást a képzést. Egy utolsó pont, véleményünk szerint nagyon fontos felhívni arra a figyelmet, hogy új kérdésről van szó a nemek viszonyában. Sok fiatal férfi válik a verseny vesztesévé, és sokszor megszakítják tanulmányaikat, és itt egy újabb al csoport keletkezik, akik képzés nélküliek. Sokat beszélünk a nőkről, de oda kellene figyelnünk a férfiakra is, férfiaknak ezen csoportjára. Úgy gondolom, hogy ennyit mondok el most. Nagyon szépen köszönöm, szerintem kiváló, eredményes jelentésről van szó. Köszönöm, Hirsasszony, a kerekasztal után reagáljon. Ja, vielen Dank, also vielen Dank auch. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm a pozitív visszajelzéseket, örülnék, hogyha nem hétfőn 23 órakor tárgyalnánk ezt a jelentést meg, de hát ezt majd még meglátjuk, hogy hova kerül a napi renden. Nagyon fontos ez a téma, ahogy el is hangzott, az EU 20 as stratégiával szorosan összefügg talán, hogyha a szociális témákkal nem tudunk, nem tudjuk ezt napirendre tűzni, akkor talán gazdasági területen sikerülni fog. Az indikátorokkal kapcsolatban, amelyek a nemzeti akciós tervekkel függnek össze, valamint az iskolai lemorzsolódás mérésével kapcsolatosan van egy 23-as módosító javaslat, a szocialisták az indikátorok bevezetését követelik, hogyha ezt megvalósítanánk, az lenne a cél, hogy egyezzünk meg néhány közös indikátorban, mutatóban, amelyek összehasonlíthatóak, hiszen hogyha nem ez a helyzet, akkor nem nem tudjuk tulajdonképpen összehasonlítani, hogy mit mértünk. Köszönöm szépen a visszajelzéseket, szavazni fogunk. A Kulturális Bizottság csak szeptemberben fog szavazni a, a jelentésről, tehát a nyári szünetben a Kulturális Bizottság tagjaival is tudunk még beszélni erről, össze aztán ismét Kulturális Bizottság elé tárjuk. Köszönöm. Köszönöm, remélem a koordinátorok hallották, és fontos, hogy ez szerepeljen tehát a napi rendi pontok között, hogy mobilizálódhassunk. Akkor hát menjünk a hatodik pontra, meg is adom a szót kollégánknak, Ludvigson úrnak, hogy vizsgáljuk meg a módosít támogató indítványokat a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről. De. Köszönöm, elnök asszony! Azzal kezdem, hogy megköszönöm a kollégáimnak a kiváló együttműködést, az árnyjelentéstevőknek. Mindenki nagyon konstruktív volt a kompromisszum keresésben. A szavazati listát már kiküldtük, és láthatják, hogy sok szóbeli módosító javaslat született annak érdekében, hogy pontosítsuk a jelentést. Ez az együttműködés is nagyon jól működött. Sok módosító javaslat eh, a témán tárgyon kívül esik. Úgy gondolom, hogy ezt a tárgyalások során sikerült tisztázni, tehát már nincs olyan sok tisztázatlan pont. Az egyes egyetlen javaslat, amelyet most külön tárgyalnánk, az a 63-as módosító javaslat minden tiszteletem annak irányában, hogy különböző felfogásaink vannak. Ez a javaslat nem csak az alkalmazási területen kívül esik, hanem az EU kompetenciáján is kívül esik. Olyan intézkedéseket javasolnak itt, hogy a tagállamok hogyan szervezzék meg a munkaerőpiacukat és a munka nélküliek védelmét. Úgy gondolom, hogy ha ezt elfogadnánk, akkor a jelentés hitelességét ásnánk alá, és sokak számára elfogadhatatlanná válna ez a jelentés, bár nagyon sok ponton egyetértünk. A jelentés arra hivatott, hogy az európai szemeszterhez hozzájáruljon. Egy másik nagyon fontos vitapont, amit szerintem nem kellene ide belevennünk, Jelentéstövőként azt szeretném, hogy ezt a módosítójavaslatot ne szavazzuk meg, de természetesen mindenki úgy szavaz, ahogy ő gondolja. Látták az ajánlásaimat, és természetesen szívesen hallgatom hozzászólásaikat, és köszönöm az együttműködést, és remélem, hogy a jövőben is együtt tudunk majd jól működni egészen szavazásig. Köszönöm. Köszönöm. Már Kinga asszony, Bulan úr. Thank you. Köszönet a raportőrnek egyetértünk a megjegyzéseivel. Nagyon fontos, hogy válaszoljunk ezekre a fontos kérdésekre. Ugye a társadalmi kirekesztettség, felzárkózás, stb. stb. kérdésekre. Nagyon fontos, hogy a szociális partnerek, a nemzeti partnereknek is megadjuk a lehetőséget, hogy beszálljanak ebbe a munkába, és és a kompromisszumokban valóban válaszolunk a 2020-as célkitűzésekre. Gratulálok tehát mm, a szóbeli kiegészítésekkel és módosítókkal csak javítottak a szövegen. Bulan úr, konferátik úr. Köszönöm szépen az európai szemeszterrel kapcsolatban a gazdasági politikák koordinációjával egy szinergia jöhet létre a tagállamok között, és így az Európai Unió az intelligens fenntartató növekedési pályára állhatna 2020 is stratégia szerint. Köszönöm szépen ezt a kiváló munkát az előadónak és a kollégáknak, akik hozzájárultak ehhez a véleménytervezethez. Jó lenne, ha kidolgoznánk a, bar- a tervezeteket, amelyek segítségével világossá, érthetővé válna a szöveg. Nem szeretnék most kizárólag az Európai Parlament szerepéről szólni az európai szemeszterrel összefüggésben, de szeretnék további részleteket hallani az európai szemeszterben kidolgozandó politikákkal kapcsolatban. A kompromisszumunk mellett marad két pont, a 63-as és 69-es módosító indítvány. A 63-asra visszatérek, majd a 69-et visszavonjuk. Azt hiszem, hogy nagyon fontos pedig megemlíteni, tekintve, hogy nincs oka annak, hogy a gazdasági válság hatása és a költségvetési politika a tagállamokban csak az állampolgárok vállára nehezedjen észszerű lenne tervezni egy szakpolitikát a pénzügyi tranzakciók megadóztatásával kapcsolatban, és így a válsággal szemben a pénzügyi szervezetek is vállalnának terhet, nem pedig csak az állampolgárok. Tudom, hogy ez az adó a pénzügyi tranzakciók után egy olyan költségvetési fellépés, amely nem feltétlen e csoport illetékessége. Ezért visszavontam a 69. módosító indítványt. Folytatom a 63-kal. Ezzel kapcsolatban nem találtunk kompromisszumot. Célja, hogy minden előirányzat esetében, olyanok esetében, akik eh, nincsenek foglalkoztatva, időben korlátozott legyen a válság idején. Tehát ez egy időben korlátozott intézkedés lenne, amely, és a tagállamok pedig kompenzálhatnának ennek segítségével, hogy minél hamarabb munkába állhasson az illető. Az intézkedés mellé kell egy foglalkoztatás politika a tagállamokban, amely méltó erre a névre nem olyan időszakban vagyunk, amikor a tagállamok megengedhetik maguknak, hogy itt támogatásokat nyújtsanak mindenféle kompenzáció nélkül. A 63. módosító indítvány tehát együtt eldöntöttem a csoportommal, hogy fenntartandó megtartjuk tehát, és fordulok most a csoportomhoz is, hogy szavazzák meg a kompromisszumos indítványt. Köszönöm szépen, mindenki végez a munkáját. Egy szót hadd mondjak, de előbb átadom a szót. Il collega Ludvinson ha fatto un ottimo lavoro insieme. Köszönöm, elnök asszony, kedves Ludvigson kolléga. Nagyon jól működött együtt az árnyelentéstevőkkel, egy valami van csupán a szívemen. Azt szerettem volna elmondani, hogy lehetőségünk van arra, hogy lehetőségünk volt arra, hogy együtt dolgozzuk ki a módosítókat, a szociális párbeszédet intézményé tudnánk alakítani a bizottság és a szociális partnerek közötti párbeszédet. A szociális partnerek lehetőséget kapnak arra, hogy elmondják véleményüket, vagy csatlakozhatnak a bizottság javaslatához. Ez hihetetlenül fontos. A jelentés megfogalmazása során, hogy ezt a szociális párbeszédet még jobban támogassuk, ösztönözzük, hiszen ha nem tesszük ezt, akkor gyakorlatilag eltűnik az életünkből szépen lassan. Egy hasonló megfogalmazás már a nemrég elfogadott válság jelentésben is szerepelnek. Sok eleme kívánatos ennek a válság jelentésnek, sok képviselő egyetért ezzel. Kívánatos lenne azonban, hogyha ezeket a dolgokat az egyes pontokba foglalnánk bele. Azaz, azokba a pontokba, amelyek külön, amelyek különböző szakbizottságokhoz tartoznak. A válságjelentésben ezt nem tudtuk megtenni, a politikai irányvonalakat nem tudtuk ennyire világosan megfogalmazni. Teljesen egyetértek konferáti úrral a 63. módosító indítványjal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ebben a szakbizottságban mi Először fejeztük ki aggájainkat azzal kapcsolatban, hogy szociális területen az európai szemeszter azt az érzést kelti, hogy a szociális partnereknek, illetve a tagállamoknak nemzeti jogszabályaikban megmondjuk, hogy mit tegyenek. Ha a 63. módosító indítványt nézzük, amire javaslat történt, nem tudom, hogy a, ennek a lényege Bulan úr vitát indítaná ennek alapján. Úgy tűnik számunkra az Európai Parlamentben, hogy egyfelől európai szinten nem avatkozhatunk be a szociális konszenzus kidolgozásába, a szociális partnerek tennivalóiba. Egyfelől, másfelől viszont tagállamként azt hiszem, itt ellentmondás van. Egy komoly ellentmondás. Nagyon remélem, hogy mindenki át fogja gondolni, hogy miért fontos ez a módosító indítvány, és lehet, hogy Bulan úr is visszavonja esetleg ezt a módosító indítványt, miután átgondolta. Tekintve, értem én a belpolitikai helyzetet, de itt most nem otthon vagyunk. Megnéztem a kompromisszumokat alaposan. Két javaslatom van Megvizsgáltam tehát ezeket. A D esetében nagyon sok mindent szeretnék bevenni a szövegbe, de hogy hova vezet ez, azt hiszem van egy kis ismétlés, amely kár a szubszidiaritás elve a szociális párbeszédben. Talán másodjára szerepel ez a kérdés, így eh, ehelyett hogy and the principle and the subsidiarity, stb. stb. Tehát a második részben azt hiszem, hogy utalhatnánk az adott szintre, így hangzik. Accountability needs to be ensured at all levels. Uh... Tessék, ez az első szövegjavaslatom. A H módosítóban szerettünk volna bevezetni Kábnor úr módosító indítványát ebben a business sector kifejezés szerepe. Őszintén szólva, amikor hivatkozunk a szociális partnerekre, úgy tűnik számomra, hogy az üzleti szféra már szerepel. Nem kellene külön feltüntetni. Hát, hogy beleértve a, a szakszervezeteket. Tehát együtt az üzleti szférával és a civil szervezetekkel? Azt hiszem, kár ezt kétszer hangsúlyozni munkáltatók és a, az üzleti szféra. Hát mi a munkáltató, hanem az üzleti szféra, ugye? Szárkász úr. Quería dirigirme al colega Bulán para decirle que personalmente estando muy de acuerdo. Azt szerettem volna elmondani Bulák kollégámnak, hogy a 69-essel tényleg egyetértek, és szívesen meg is szavaznánk ezt de értem, hogy miért vonta vissza ezt a javaslatot, amikor a 69-est megindokolta, a 63-asra is ugyanezek az érvek érvényesek. A foglalkoztatás kérdésében ez a módosítói javaslat teljesen jól beleélik ebbe a jelentésbe nem arról van szó, hogy fog, nem foglalkoztatási politikáról van szó, hanem az európai szemeszterről. Nem szeretnék holnap ez ellen szavazni, tehát meg tudunk egyezni. Nagyon fontos kérdésről van itt szó. Nem kellene az összes kérdést összezavarnunk, dobálóznunk velük, hanem a lényegi koncepcióra kellene koncentrálnunk. Köszönöm. Ludvigson kérem zárja le a vitát. Köszönöm szépen. Bullan úr, visszatérne még egy megjegyzés erejéig. Talán jobb, ha előbb ő szól. A 69-es módosító indítványal kapcsolatban elmondtam, hogy miért vontuk vissza, hiszen ez a fajta adó még nincs kellően meghatározva, ezért kicsit korai lenne most szót ejteni róla ami a szociálpolitikai hatását illeti az Európai Unió ajánlásai, költségvetési ajánlásaiban tagállamok irányában, különösen azok irányában, ahol defic, túlzott deficit jellemző, a szubszidiaritás határát érdemes meghatározni. a tagállamokban, például Görögországban különösen szociális vonatkozása van ennek. Az egyik ajánlás az, hogy növeljék az adót, a hat ez ugye a, a fizetésekre, stb. Figyelembe kell venni a szubszidaritás elvét, de ez nem tűnik nekem az európai szemeszter hatáján kívül eső témának hiszen az európai kor, helyes kormányzásban szerepel ez a téma általános jelleggel. Nincs új érv, akkor nem módosul a módosító indítvány. Ludvigson úr. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, természetesen átgondoljuk ezeket. A D és a H kompromisszumokat és. Ami pedig a 63-ast illeti, még mindig úgy gondolom, hogy nem tartozik ez az alkalmazási területhez, és a tagállamok szuverén döntési jogkörébe tartozik ez a terület. Tehát még mindig teljesen határozott vagyok ezen a ponton, és ki is tartok a véleményem mellett, mert úgy gondolom, hogy nem ha tartozik ez az alkalmazási területhez, ami az európai szemesztert illeti, és attól tartok, hogy ha ezt elfogadjuk, akkor az egészet meggyengítjük. Ennyit szerettem volna elmondani részemről. Köszönöm szépen, és néhány óra még van a szavazásig. Talán addig sikerül megoldást találnunk. Köszönöm szépen. Euh, Köszönöm, remélem figyelembe veszik a javaslatomat a kompromisszumos indítványal kapcsolatban, Vagy ki javítsuk a két szöveget. Igen, akkor hát szavazunk most a véleménytervezetről holnap. Tovább megyünk a hetedik napi rendi pontunkra. Ez Görling asszony véleménytervezete az Európai Unió politikájának korszerűsítésével kapcsolatban a közbeszerzések területén. Köszönöm, elnök asszony. Én is köszönetet mondok az árnyék jelentéstevőknek és a stábnak, nagy mértékben megkönnyítették a munkát, és több kompromisszum született. Nagyon széles alapú a vélemények összessége. Nem azt jelenti, hogy nem lesznek diszkusziók, nem is volt, vagy hogy nem is lettek volna. Hét ö, módosító ö, van önök előtt, és annyit mondanék el, hogy ugye a közbeszerzés fontosságát nyilvánvaló minden számára, nem csak azért, mert stimulálja a munkahelyteremtést, minimalizálja a <clears throat> munkanélküliséget, hanem a kis vállalkozások számára is nagyon fontos eszköz ez. Voltak olyan módosítók, amelyek kicsit félrevitték a dolgot, mert voltak, akik például a környezeti aggájaiknak adtak hangot ezekben, ezt már korábban áttekintettük, de az NV bizottságnak, szakbizottságnak tehát saját véleménye van erről a kérdés, majd ott ez fölmerül. Voltak egyéb témák is, amelyek így átitatták a módosítókat. Az egyik, a legfontosabb ugye a állam, az állások megőrzése, illetve új állások generálása. Ugye, de, de hogy ne duplikáljuk a munkánkat, nyilvánvalóan öm, le kell nyesni a fölösleges említéseket. Azután nagyon sokan említették a módosítóikban, hogy szeretnék ezt betagozni a 2020-as célkitűzésekbe. Ez, ez is, hogy úgy mondjam, átítatja a reakciókat. Vannak bizonyos pontok, ahol nem tudunk egyet érteni, hogy a mit kritériumok kell, smart kritériumokról legyen szó, és több módosító az ILO konvenciót veszi elő a kompromisszumok szempontjából, de nagyon világosak alapjában véve a módosítók, és azt hiszem, hogy világosan eldöntheti mindenki magának, hogy milyen irányban fog szavazni, Tehát ezek alapján biztos, hogy szilárd alapokon lesz a szavazás. Stephen Hughes. Thanks. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gerling asszony ugye is elmondta, hogy miért vannak problémáink a mi frakciónkon belül, <clears throat> mert a számunkra kedves témák nincsenek benne a kompromisszumok. Például az ILO konvencióra való hivatkozás, a 94-es, például a közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatban, azon a smart, nem pedig mit, ezt is elvetették. Azután az alvállalkozói láncokkal kapcsolatos felelősségi kérdés, ezek is egy oldalon maradtak inkább és csalódottan vettük észre, hogy ezeket nem ö, ö, vették bele, annak ellenére, hogy a kompromisszumos üléseken ezekről, ezekről szó esett. De nem kerültek be végül is a dokumentumba. Azt javasolnám a frankcióknak, hogy a, az A kompromisszumot ö, támogassuk, a többit nem. Tehát a, a többiek ellen szavazzunk a végszavazásnál. És van egy kérdésem az EPP tagokhoz, a 4D-vel kapcsolatos, ez egy EPP indítatású, hogy itt egy, egy részletekben való szavazást kérnek, és azt kérném az EPP tagoknak, hogy nézzék meg egyénenként, azt kérem, hogy hogy kérem, hogy a amendment. I think I need say a little more, Madam President. I, I would... hogy a javaslattal ellen tétben ne külön-külön szavazzanak. Most ami pedig a úgy azt olvastam, hogy Magyarországon ö, a, a közbeszerzési törvény változása inkább a transzparencia ellen fog dolgozni, nem pedig mellette. Maga nem szerepel a felszólalók listáján, de hát felírhatjuk. turinen és Hirs asszony következik. Uh, Köszönöm szépen. Stephen nézze meg még egyszer a listát, mert hiszen a kompromisszumok igenis tartalmaznak jó néhány ön által felvetett, vagy hiányolt kérdést, de hát majd megnézzük, hogy mit hoz a szavazás. Néhány pontra kitérnék, Tehát a zöldeknek bajuk van a 22-es módosítóval, szociáldemokrata, nem az intencióval, hanem in- van bajunk, hanem inkább a megfogalmazással. Mert hiszem azt kérik, hogy a szolgáltatók is belekerüljenek a kivételezettek listába. Szerintem ez veszélyes, mert a regionális hatóság és lokális hatóságok önkormányzatiságát ásná ez alá, kivenné ebből az önkormányzati hát struktúrából az alvállalkozókat. Ha pontosan megfogalmazzuk, akkor persze meg elfogadhatjuk. Ami a szankciókat, tehát a 67-es módosítóval kapcsolatban, az intencióval egyetértek, de én azt javasolnám, hogy egy szóbeli módosítót adjunk be, mert hiszen a szankciók azok tagállami hatáskörbe tartoznak. Szerintem eh, releváns hatóságokat írjunk, mert ez, eh, ez eh, nagyobb rugalmasságot adna, de megtartaná az eredeti ötletet, tehát egy szóbeli módosítót javaslok. És ami a PPP-t illeti, divergens nézetek vannak. Szerintem ki kéne húzni az egész paragrafust, mégpedig azért, mert az, szerintem az EU szinten ne preferáljuk specifikus megoldásokat, hanem és koherens módon a 71-es ellen szavazzunk, vagyis hogy a PPP nem jó szerződéses modell, szerintem lehet, ez, lehet ennek értéke is, de ne adjunk ki egy európai szintű diktátumot a PPP-vel kapcsolatban. Szerintem húzzuk ezt a bekezdést. Összefoglalva azt mondanám, hogy ez egy hasznos vélemény, én az IMCO tag is vagyok, úgy gondolom, ha sikerül ráirányítani figyelmet a tisztességes munka aspektusra, a figyelmet, és azokra a lehetőségekre, hogy a közbeszerzéseket stratégiai eszközként is felhasználhatjuk, akkor akkor ez egy jó hozzájárulás lehet az IMCO jelentéshez is, és így támogatnánk a zöldek, úgy értem. Hirs asszony, Clark úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Krolcman kollégám nevében szólok. Krolcman úr köszöni a jelentéstevőnek a kiváló együttműködést, az ALDE részéről valamennyi javasolt kompromisszumot támogatnak. Az egyes módosító javaslatok kompromisszummal következő elv mentén fut, a szociális szolgáltatások normáit kell meghatározni, és a transzparencia, a hatékonyság szempontjait szem előtt tartani. A, a szociális célok követése fontos, az fontos a közbeszerzések terén, de nem minden áron. Ezért a felséges bürokráciai kiadásokat meg kellene szüntetni. Harmadszor hangsúlyozni kell, hogy a szociális kritériumok alkalmazása már ma is adott, összefüggés van ugye ebben. A, a közbeszerzések terén ezeket már megteremtették ezeket a kereteket, de ezeket nem alkalmazzák kellőképpen a gyakorlatban. A probléma megoldása kevésbé az, az irányelv módosításában rejlik, hanem sokkal inkább a gyakorlati irányelvekben, és a hatóságoknak kellene képesnek lenni arra, hogy az előírások alapján korrekt módon használják, a, alkalmazzák a támogatásokat. Az EU előírásokat egyszerűsíteni kellene, és rugalmasabbá kellene tenni. Általánosságban el kellene fogadni azt, hogy a szociális területen is szükség van innovációkra. Az EU szintű közbeszerzések kiírásának kórház értékeiben nem lát problémát, de Büle asszony támogatja abban, aki azt javasolja, hogy először vizsgáljuk meg alaposan a határértékeket. A belső piac versenyképességének megőrzése alapvetően függ a közbeszerzésektől, ezt szem előtt kell tartani, és nem szabadna az Európai Bíróság által eddig meghatározott, meghozott ítéleteken túlmenni. Krolcvek úr azt támogatja, hogy a kis és középvállalkozások helyzetét javítsuk. Köszönöm. Angel. Clark úr következik, majd Angel úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első bekezdésben, az eredeti javaslatban a fő piaci instrumentumként említi a közbeszerzést a fenntartható foglalkoztatás érdekében. A második részben a közszolgáltatások a regionális hatóságok esetében fontos, hogy elegendő rugalmasságot kapjanak, hogy lehetővé tegye számukra a munkahely teremtés minden szinten. Ez az újdonság. Egy nemzet egészsége felvirágzása, a foglalkoztatási egészsége a helyi nemzeti helyzettől függ. Ha a, nemzet, ha a helyi szentén elrontják, akkor a nemzeti előrelépés sem lehetséges. Javaslom, hogy egy konkrét példát hadd hozzak a saját régiómból, amely a múlt héten történt. A Bombardier Darby-beli eh, gyárjában egy milliárdos eh, projektet veszítettek el, és a Siemens vitt el ezt a szerződést. Már 14 már 1400 munkavállalót elbocsátottak, és még többet fognak. Fontos, hogy ezeket a kis eh, témákra is odafigyeljünk. Tudom, hogy a globalizációhoz alkalmazkodási alap hatókörében tárgyaljuk ezt. Holnap pedig két osztrák cég get fognak támogatni ebből az alapból. A dárbébeli munkavállalók ezt kevésnek fogják érezni. Sokkal inkább kapnának egy ideiglenes támogatást. Tudom, hogy nincsenek képzési lehetőségek, de hát ez, ez ideiglenes lenne ők a munkájukat szeretnék visszakapni. Ez számukra nem elég, hogy elvesztik ezt a szerződést, és ráadásul egy olyan cég kapta meg, ami hírhetten korrupt. A Siemens a múlt évben 1 millió eurót kellett, hogy büntetésként fizessen, hiszen korrupciós pénzeket fizetett. Az EU hát, ilyen célokra 96 ezer eurót fizetett, és ezek az illegális tevékenységek Görögországnak 2 milliárd euróba kerültek. A bizottságon keresztül szeretném azt kérni, hogy mindent tegyenek meg, hogy biztosítsák, hogy a siemens megfelelően megvizsgálják. Nem azt mondom, hogy a jelenlegi szerződéskötést tehát a pályázati nyertesség korrupción alapszik, de hát nagyon rossz a, a történetük, és így azt hiszem, hogy nagyon nagy figyelmet kell szentelni rájuk. Ha én a közbeszerzési tanácsba lettem volna, én biztos nem adtam volna a Siemensnek a szerződést. Szeretném biztosítani, hogy ezt a céget kivizsgálják a közbeszerzések tisztasága érdekében, a közbeszerzések modernizációja érdekében biztosítanunk kell, hogy minden tiszta, tisztességes. Köszönöm. Monsieur Andel, puis Monsieur Baldassar. Eldel úr és Baltazár úr. Röviden szólnék csak. Úgy gondolom, hogy a Siemensnél nél az elmúlt években elég vizsgálat történt, és nagyon sok közbeavatkozás is történt a politika részéről, valamint a pénzügyi felügyelet részéről, hogy ezt megállítsák. Szerintem ez elégséges. Ami a jelentést magát illeti, ismert, hogy a jelentéstevő asszony és a mi felfogásunk részben különbözik. A jelentéstevő asszony a piac helyzetére koncentrál, mi viszont inkább a társadalmi célokra koncentráltunk, a közbeszerzés társadalmi munkamegosztásra gyakorolt hatására koncentráltunk. Ezt nem teljesen lehet összeegyeztetni úgy gondolom, hogy az innovatív elemeknek semmi keresni való egy ilyen jelentésben, mert szakbizottságként ezzel nem kellene foglalkoznunk. Politikusként igen, de hogy ezt azzal indokoljuk, hogy a szakbizottságnak nem tartozik az illetéskességi körébe, hát nem is tudom. Amit Kolcman úr ö, írt, ö, és a kolléganő felolvasott, kérem ne vegye személyességnek, de úgy gondolom, hogyha a bevezetőben megnézzük, írjuk le a közbeszerzési feladatokat, és azzal írjuk ezt le, hogy tartós álláslehetőségeket biztosítsunk, akkor a szociális és környezetvédelmi kritériumokat is bele kellene venni a közbeszerzési szabályzásba, de hát ez nem lehet ide tartozik még a, a szerződések betartása és a kölcsönmunkaerők területe is. Hangsúlyozom, hogy a PPP elutasítása, hogy a 70-es és a 71-es módosítójavaslatokban javaslatokban még jobban kifejezésre jut. Ezeket a módosító javaslatokat meg fogjuk szavazni. Hangsúlyozom végül, hogy minden olyan módosító javaslatot támogatunk, amelyek eh, smart irányba mennek inkább, mint a bérlés irányába. A smart eh, a szociális, a környezetvédelmi és a gazdasági területeken tehát túl sok negatív példát láttunk eddig a szociális dömping területén. Ez a szakbizottság, még hogyha az Európa 2020-as célokat tartjuk szem előtt, akkor is nagyon fontos ez, hogy a társadalmi érdekeket forgalmazzuk meg, és ne söpörjük szőnyeg alá a társadalmi érdekeket ebben a kérdésben. Köszönöm. Köszönöm Baltazár úr, és Konferáti úr követi. Presidente, io vorrei iniziare complimentandomi con la relatrice. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet mondok a jelentéstevőnek. Nagyon sok hozzáférhetős hozzáférést említ. Nagyon fontos aspektusokat említ, amire oda kell figyelni, különösképpen a közbeszerzés fontos szerepére. Ezt továbbra is megőrizhetjük a növekedés értelmében, amire Európának szüksége van, pontosan erre van szüksége. Az egyszerűsítés is szükséges, mind a normák, mind pedig az eljárások egyszerűsítése elengedhetetlen, illetve a korrektség és az áttekinthetőség, átláthatóság biztosítása. Fontos a középméretű vállalatok szerepének megőrzése, hiszen ők sokszor csak nagyon korlátozottan vehetnek részt a közbeszerzési pályázatokon. Ez pont a legjobb időben érkezett ez a jelentés az egyszerűsítés, a bürokráciai teher csökkentése, a PPP-k szerepének, szerepével kapcsolatban pontosan be kell mutatnunk a koncepciókat, utalnunk kell a kockázatokra, de nem lehetünk anakronisztikusak, és nem láthatunk egyből minden ilyen PPP mögött spekulációt. A szociális nézőpontokra is tekintettel kell lennünk, szociális szempontokra. Olyan eljárások esetében, ahol csak a, az olcsóság a fontos, hangsúlyozni kell, hogy a minőséget is vizsgálni kell, hiszen a hatékonyság és a szociális szempontok egyaránt fontosak. Ez az alapkoncepció, Fontos, hogy ezre tekintettel legyünk még pedig most, mert így mi lehetünk az elsők, és még befolyással lehetünk más szakbizottság munkájára is. Biztos sok pont van, ahol a szocialista frakcióval nem tudunk megegyezni, lehet, hogy nehéz lesz közös álláspontot találni. Végül még a, a szak, ö, csoportunk ö, véleményéről beszélnék a 44-es módosítójavaslattal kapcsolatban. Ö, ha itt viszont megpróbáljuk, megpróbáljuk bővíteni a kritériumokat, minden közbeszerzési szektor esetében, akkor ezt már nem tudjuk támogatni, bár alapvetően egyetértünk a javaslatokkal, hiszen a környezetvédelem, az utcák, szolgáltatások mind különböző tulajdonságokkal bírnak, és nem lehet csak ne, nem csak, hogy szabályokat javasolnánk, hanem előírnánk arra tekintet nélkül arra, hogy milyen területről van szó. Ami a szegények gyengék támogatását illeti, persze támogassuk őket, de nem minden áron. Itt nem vagyunk ezzel teljes egyetértésben. Ezért ezzel nem tudunk egyetérteni. Reméljük, hogy a javaslatot el tudjuk fogadni holnap, és mi is szívesen megszavazzuk. Köszönöm. Konferáti úr. Presidente. <clears throat> Abbiamo un'occasione molto importante, ovviamente anche delicata. Nagyon fontos lehetőséget kaptunk, hogy egy ilyen, <clears throat> hogy, hogy valóban megvalósítsunk bizonyos alapelveket, nevezetesen, hogy, hogy a közbeszerzés mentén sikerüljön elérni a 2020-as célkitűzéseket. Nem csak a, modern, a rendszer modernizálásáról beszélek, hanem elemezni is kell. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, vannak bizonyos feltételek, amelyeket nem hanyagolhatunk el, vagy nem szabad alábecsülnünk ezeket. Az első az, hogy definiálnunk kell a kiterjedését a a kötelezettségek meddig terjednek ki a <clears throat> jelentkező cégek esetében. Nem csak az, hogy a költségeket bizonyos korlátok közé kell szorítani, ez nem elég ahhoz, hogy a hatékonyságot garantáljuk és nem is garantálja az érintetteknek a védelmét. Sőt, a gazdaság stimulációját sem garantálja. Ha nincs nincsenek szociális és gazdasági kritériumok és környezetvédelmi kritériumok, akkor nincs értelme ö, arról beszélni, hogy a gazdaságot úgy fejlesztjük, hogy ez kompatibilis vagy zöld lenne. Nem, itt konzisztens módon, konzekvens módon úgy kell eljárnunk, ahogy azt eleve elképzeltük. A második pedig az egész beszállítási lánc az egy nagyon negatív és veszélyes lehetőséget ad, ugye, és ez a lánc nagyon meghosszabbodott az elmúlt években, és hogyha nincsenek nagyon világos ö, korlátozó tényezők, a, a, a lánc egész szénre alkalmazva, akkor veszélybe sodródhatunk. Harmadsorban pedig, hogy a szankciók ö, nagyon különböző mértékűek, és ez nem jó. Ugye itt most a szupranacionalitás kérdése is felmerül. Ö, hogy tehát milyen, hogyan szankcionáljuk azokat, akik nem teljesítik az aláírt kötelezettségeiket. Ha az egész Európát beborítanánk, nos, akkor szerintem ez lenne a jó megközelítés. Máskülönben Európa önmagán belül fog versenyezni a, a állami megrendelésekért, tehát a szankcióknak hatékonyaknak kell lenniük, nem szabad viszont, hogy a szociális dömping irányába mutassanak. Rendben van, az előadóhoz fordulok. Most kérem, legyen nagyon rövid, hiszen még van a napi rendünkön pont. Az új kéréseknek eleget tud tenni? Yes, thank you. Thank you. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, hát nagyon is igaz, hogy a piacot és a szociális aspektusokat ki kell egyensúlyozni a közbeszerzéseknél. Ha persze, hogy hol van ez az egyensúlyi pont? Nos, ebben nem biztos, hogy mindenki egyetért, de végül is erről van szó. Néhány megjegyzésem lenne. Kérem, hogy gondolkozzanak el a módosítókról. Én tisztelem azt, hogy egyes szak, szekciókat ki kéne húzni. Nem feltétlenül értek ezzel egyet, hogyha ö, <clears throat> ö, most behúnyjuk a szemünket, attól maga a probléma nem fog eltűnni. Tehát inkább tisztázzuk a dolgokat, hogy a PPP-nek mik a közbeszerzések aspektusai, mert teljesen világos, hogy ez egy fontos aspektusa sok tagállamban, a a közbeszerzéseknek. Tehát az, hogy egyszerűen becsukjuk a szemünket, és, és a homokba dugjuk a fejünket, ez ettől még nem fog elmenni, eltűnni ez a probléma. Azt is szeretném tisztázni, hogy én nem mondtam sose, hogy a szociális uh, kérdések nem tartoznak a közbeszerzésekhez. Természetesen összefüggnek ezek. Én csak azokat szeretném kiküszöbölni, amik teljesen csak környezetvédelmi megfontolásúak. Azt hiszem, hogy megvan az alap arra, hogy egy jó egyetértés szül- szülessen, megvannak a megfelelő alternatívák, és szerintem ö, sikerre visszük. Köszönöm, szavazzunk a véleményről holnap. Van még három fontos napirendi pontunk. Elnézést kérek, de hát nagyon szorít minket az idő. Nyolcadik pont, új készségek és munkahelyek menetrendje. Fontos kérdés ez. A módosító indítványokra térünk rá. Regina Bastos az előadó. Nyolcadik napi rendi pont ez tehát. Átadom a szót az előadónak. 91 módosítás érkezett. Eh, Köszönöm szépen a szót. Nos, ez a jelentés igen széles körben öleli fel a kérdéseket, és mint ilyen megérdemli, hogy mélységeiben, mélységében átvitassuk. Vannak nagyon fontos ö, ajánlások a tagállamok részére az új készségekkel kapcsolatosan amelyekre szükség lesz az új állások fényében, amelyek az elkövetkező tíz évben megjelennek a piacon. Ez egy nagy kihívás. Amely amely a kapcsolatban sok kollega módosítókat nyújtott be, ahogy hallottuk az elnökségtől, és nagyon örülök, hogy nagyon örülök ezeknek a módosítóknak, köszönet érte a szerzőknek, mert új ö, gondolatokkal gazdagítják az anyagot, vagy pedig megerősítik az anyagnak bizonyos megállapításait. Vannak, amelyek ismétléseket tartalmaznak, és olyanok is, amelyek egy kicsit felvizezik a kemény pontokat. Vannak olyan módosítók, amelyek foglalkoznak az élethosszíglani tanulással, új készségekkel, azután mások együttműködésre szólítanak fel a munkaerőpiac, illetve az oktatás között. Azután szó van itt a képesítésekről, arról, hogy a képesítések, az innovatív a technológiai térre kell, hogy koncentráljanak. Azután a egészségügyi kérdések is szóba kérnek. Tehát ezek azok a fő kérdések, azután az új fenntartható gazdaság és a 2020-as stratégia, ökológia, a úgynevezett zöld bizonyítványok, vagy zöld képesítésekről is szó van ezekben. Azután bizonyos kollégák említették azt a tényt, hogy vigyáznunk kell, óvatosaknak kell lennünk, amikor a sérülékeny csoportokkal ról van szó, például a bevándorlók, fiatalok, a, az idősek, illetve a, a sérülékeny személyek, azután mert nagyon fontos, hogy oda koncentráljunk, hogy a legtöbb ö, új munkahely keletkezhet, és az ezzel kapcsolatos túlzott bürokráciát, illetve különféle akadályokat le kell bontanunk, ugyanakkor promocionálnunk kell a vállalkozó kedvet, a vállalkozó hajlamot, és van egy téma, amely nyilvánvalóan érzékeny, a flexicurity kérdése. Ez egy olyan kérdés tehát, amelyel az eredeti bizottsági dokumentum hosszasan foglalkozott, és az én jelentésemben azt hiszem, hogy megfelelő módon kezeltem. Jó, lehet, hogy nem kezeltem abszolút tumként, hanem azt írtam, hogy ez nagyon fontos, hogy a tagállami szintű ö, döntéseknél ennek a gazdasági kihatásaira is oda kell figyelni, és hogy nem lehet minden ország ö, számára azonos megoldást kitalálni. Bizonyos kollégák egész lázasan, lázba jöttek a flexicurity-val kapcsolatban, és ugye az én dolgom az volt, hogy ö, megpróbálják a legsz, lehető legszélesebb konszenzust összekovácsolni, még egy ilyen érzékeny kérdése kapcsolatban is. Nem akarom, hogy ez megosztó jellegű kérdés legyen, ha, hanem inkább össze kell dugni a fejünket, hogy ö, konszenzusra jussunk. A másik érzékeny kérdéskör bizonyos frakciók számára, a, a gazdaságpolitikák tagállami színű, kor, szintű koordinációja. Tudatában voltam annak, hogy ez érzékeny terület, és már elmondhatom, hogy nagyon óvatosan vizsgáljuk a 365 módosító indítványt, és keményen dolgozunk, hogy milyen kompromisszumokat tudunk létrehozni. 34 gyel már kész vagyunk, kompromisszumos javaslattal. Az elfogadhatókat próbáltuk kompromisszumos alapokra hozni, amelyben a kulcsfontosságú üzenetek tart, ö, megtalálhatóak. És természetesen kaptunk véleményeket az, az ITRE és egyéb szakbizottságoktól is, és szeptember elején felkérem az árnyék jelentéstevőket, hogy jöjjenek, illetve találkozzanak velem, hogy <clears throat> hogy a lehető legjobb megszöveze, megszövegezéseket tudjuk formulálni a kompromisszumos módosítók szempontjából. Köszönöm. Köszönöm. Mulțumesc, doamnă președintă. Ca uh, raportor din umbră, din partea grupului SND. Uh, Árnyék előadóként a Szociáldemokrata frakció részéről szeretnék 70 módosítást benyújtani. Ezek a módosítások lefedik a következő stratégiai irányvonalakat az a jelentésben. Minden esetre ezek hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy intézkedjünk. Egyetértek az előadó asszonynal abban, hogy szükség van intézkedésre a veszélyeztetett csoportok érdekében. Én röviden bemutatnám a stratégiai irányvonalokat. Először is támogatni kell az esélyegyenlőséget, egyenlő hozzáférést az oktatáshoz mindenki számára. Sokan beszéltek a rugalmas biztonságról, ez egy jelentős eszköz. A munkaerőpiac korszerűsítése terén a munkaerőpiaci korszerűsítés keretében meg kell erősíteni a szociális védelmet, a munkanélküliség elleni védelmet, hogy a, illetve a közszolgálatokat, foglalkoztatási szolgálatokat. Szó volt a munkaerőpiaci szegregációról is. Üdvözlöm a bizottsági javaslatot a munkaidőt illetően, hiszen úgy vélem, hogy minden munkavállaló a tagállamokban Fontos, hogy védelmet élvezzen a túlzott munka, munkával szemben, amely ártalmas lenne a munka és a magánélet összebékítése terén. Fontos a biztonság szavatolása a munkavállalók számára tehát. Szólok most a diszkriminációról is a, munkavá- a migráns munkavállalókkal szembeni diszkriminációról. Szó volt a diszkriminációról már nemek alapján, és úgy véltem, hogy a szociális gazdaság mégis fontos elem lenne. Beszéltem már a munka kihelyezéséről, ez a, ezzel a jelenséggel gyakran találkozunk válság idején. Szabályozni kell a multinacionális cégek viselkedését. Az ESZÁ-ról volt szó, szóltam korábban arról, hogy koncentrálni kellene a folyamatos képzésről, hogy ez valóságá váljon az Európai Unióban. És gondolnunk kell az új kompetenciák elsajátítására, amely a fenntartható fejlődés szolgálja. A tagállamoknak bátorítani kell, elő kell mozdítani mindent, ami kapcsolódik a környezetvédelmi problémákhoz, az ökológiai kompetenciához, hogy sikerüljön a csökkentés a korlátozott széndiokszid kibocsátású gazdaság elérése. Jó lenne tehát, hogyha szerepelne a szövegben, mint új kulcskompetencia a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés kapcsolata. Hadd szóljak most a külpolitikák dimenziójáról az oktatáspolitika szakképzés tükrében. Biztos vagyok benne, hogy a többi árnyék előadóval együtt és Bastos előadóval sikerül majd megfelelő kompromisszumra jutnunk. Annak érdekében, hogy az Európai Parlament megkaphassa az iránymutatásokat. Köszönöm. Rövid leszek, elnök asszony. Egyrészt a raportőnek köszönetet mondok nagyon jól struktúrált, átfogó munkát tett le az asztalra. 365 módosítóval nem tudom, mit fog csinálni, de hát szerencsét kívánok a munkához. Néhány megjegyzésem lenne a módosítókkal, például a kkv finanszírozhatóságával kapcsolatos kérdések, azután a a nem formális oktatás és tanulás fontosságára is oda kellene figyelnünk. Még van több módosítom, remélem, hogy a legtöbbjüket majd <clears throat> legalábbis kompromisszumos formában továbbítani lehet. Na most nézzük a úgynevezett növekedési szektorokat, nagyon tehát az, az agro élelmiszeripari szektor is gondolok, és egy-két kolléga a brain drain, tehát az agyelszívásra rá irányította a figyelmet, és Neri Hirsch pedig ugye foglalkozott a élet hossziglan szóló tanulással és egyéb. Tehát remélem, hogy ezek mind helyet kapnak a kompromisszumos javaslatokban. Söter asszony. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek, mert az előttem szóló már megemlítette a lényeges pontokat, ezeket támogatom is. Nagyon fontos lenne számomra, hogyha közös kompromisszumos módosító javaslatokat sikerülnek kialakítani, bár még nincs meg minden kompromisszum, de jó lenne, hogyha időben tudomást szereznénk ezekről. Ami nekem a szívemen van, különösen, hogy a bizottság kezdeményezése, a New Skills, New Jobs, a mi Green Jobs kezdeményezésünkhöz kapcsolódjon. Megtettük a megfelelő módosító javaslatokat, visszamentünk a szövegre, amelyről a parlament ez irányban már döntött, és mindenek előtt azt a területet vettük ki, amely a bizottság kezdeményezését érinti, a New skills kapcsolatban, ezt támogatnánk. Jó lenne, ha a kompromisszumok is ilyen értelemben születnének meg. Egy másik pontot említenék, amelyet Plánbasszony szintén már említett, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy a New Skills eh, and New Jobs ne csak eh, a legmagasabb eh, kompetencia területeken, illetve képzettségi területeken jelenjen meg, hanem az alacsonyan képzettek területén is, akik nem túl képzettek, illetve gyenge gyakorlattal rendelkeznek. Tudjuk, hogy az ő körükben van a legnagyobb potenciál, munkapotenciál, és ezért koncentrálnunk kell erre a társadalmi csoportra. A módosító javaslatban ez volt a két központi elem, és örülnék, hogyha a jelentéstevő ezeket a tartalmi pontokat átvenné és kiemelné a kompromisszumokban. Köszönöm. parfait. Tökéletes, Bastos asszony. Muito obrigada, Sra. Presidente. Um, foi aqui dito pelas colegas. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kollégák beterjesztették a módosító indítványokat, és fel is szólaltak, elmagyarázták, hogy mit szeretnének elérni. Kétségtelen, hogy ez rendkívül fontos téma. Olyan téma, amely igen nagy érdeklődésre tart számot, és sok vitát is kivált. Olyan témákhoz kapcsolódik, amelyekkel a Foglalkoztatási Bizottság foglalkozik, és olyanokhoz is, amelyekről viták szóltak már. A szociális és gazdasági válságnak köszönhetően, mint minden kolléga elmondta, és köszönöm is, hogy felszólaltak, fontos, hogy folyjon vita erről. Megköszönöm nekik a módosító indítványaikat. Biztosítanunk kell, hogy az Európai Unió gazdaságának, a tagállamok gazdaságának biztosítjuk a lehetőséget, hogy megfeleljenek a kihívásoknak. Olyan kihívásoknak, amelyekről Szedefop is beszélt. Tehát, hogy a változásokhoz hozzá tudjunk alkalmazkodni tudjunk, hogy a gazdaságaink alkalmazkodni tudjanak együtt a szociális rendszerekkel, a modern idők kihívásainak melegette tudnak tenni. A bizottsági megjegyzések, aggályokat átvette a parlament is már. Ez egy rendkívül széles körű téma, kiterjedt téma, és azt hiszem, hogy most az alapvető kérdésekre kellene koncentrálnunk. Ha megnézzük a benyújtott módosító indítványokat, akkor ez az, ami ebből kiderül. És ez a megközelítés, amelyel kapcsolatban dolgozni fogok. Együtt az árnyék előadókkal végzem ezt a munkát, és azokkal, akik a módosító indítványokat benyújtották. Biztosítani próbáljuk, hogy az alapvető kérdések szerepelnek a kompromisszumokban. Nincs túl sok nem szorít nagyon az idő minket. Szeptember 19-én fog erről a, ez a bizottság vitatkozni. Elképzelem, hogy a kollégák hazatérnek majd a következő hetekben, és én arra gondoltam, hogy tartsunk egy ülést az árnyék előadókkal szeptember 6-án. Annak érdekében, hogy megbeszélhessünk a, a kompromisszumokat. Addigra véglegesítjük majd. Remélhetőleg addigra pedig sikerül majd megállapodnunk. Utána egy formálisabb ülést tudunk tartani. Köszönöm szépen a kompromisszum megírásával kapcsolatban. Bízunk önökben. Az előadónk a kap- kérést intézett hozzánk a 18. napi rendi ponttal kapcsolatban, amely az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló rendet módosítását érinti. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy ezt a témát a napirendre tűzte. Nagyra értékelem. Javaslatom az, hogy egyszerűsített eljárással fogadjuk el, nincs módosító indítvány. Javaslom ezt, hiszen ez a rendelet az a foglalkozik, hogy kiterjesszük az EGF-et december 21 ig 18 hónapról van szó, és hát persze a nyári, nyári szünet is lesz, nem túl sok idő, ez a 15-16 hónap. Így szerintem nincs szükség módosító indítványra, meg tudunk állapodni időben a kiterjesztésről. Természetesen a bizottság javaslatot fog megfogalmazni idén ősszel a globalizációs alkalmazkodási alapról. Ez lesz a megfelelő idő, hogy jelentős módosításokat javasoljunk az alapa kapcsolatban. Ezért javaslom, hogy az foglalkoztatási bizottság fogadjon el határozatot, hogy a javaslatainkat beterjesztessük. Végül pedig csak tájékoztató jellege hadd mondjam el, hogy ez a rendelet kiterjeszti az, alkalmazkodást, az alkalmazást, síha időt, és a társfinanszírozási rátát is 65%-ban határozza meg. Két általános megjegyzésem van először is, hogy miért történt a kiterjesztés. A bizottság szerint a munkanélküliségi ráta 9%-ban reket meg 2009-ben, és az előrejelzések szerint 11-ben és 12-ben a 9%-ot alig haladja meg. Egyes országokban persze magasabb, mint máshol, de ez jelzi, hogy továbbra is igen magas a foglalkoztatási ráta, és ezzel az instrumentummal tudunk a válság idején fellépni. A bizottsági dokumentum szerint a tagállamok többsége, amelyek reagáltak a konzultációra, úgy vélik, hogy a megfelelő a kiterjesztés, de hát nem tudjuk, hogy hányan reagáltak. Ez a kijelentés nem sokat mond tehát. Nem tudom, hogy a többségről van ez szó, vagy a túlnyomó többségről. Vannak aggályok a 2012-es költségvetést illetően a tanács javaslatot tett bizonyos csökkentésekre. A lengyel elnökség feladata lesz, hogy közvetítse a tanács szándékait az egf kapcsolatban. Sajnos nem kaptunk ezzel kapcsolatos információt. Végül pedig nézzük meg a költségvetési hatását ennek, hogy a képviselők ezzel is tisztában legyenek. Az alap 500 milliót nem haladhatja meg egy évben, és 2010-ben pedig az kért összeg 132 milliót ért el. 2009-ben 131 milliót, és sokkal kevesebb volt korábbi években. Nem hiszem, hogy tényleg aggasztó lenne a helyzet. Még akkor sem, hogyha megnőttek az összegek. Nem hiszem, hogy a plafont átütnénk. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. A szociáldemokratáknak mondom, hogy örülök a megközelítésnek. Osztom a javaslatukat, hogy a plenáris beli vitát felhasználjuk arra, hogy minél jobb körülmények között, minél hamarabb megállapodjunk a válság idején alkalmazandó mechanizmust illetően. El kell fogadni valóban egy határozatot, hogy számos kérdésben előre tudjunk lépni. Osztom az ön aggájait a vitával kapcsolatban a tanácsban. Sajnos Láthattuk a lengyel elnökséggel kapcsolatos vitában, hogy eh, hogyan lépünk előre. Azt hiszem, hogy még nem vagyunk tisztában teljesen azzal, hogy milyen típusú vitákra számítsunk, milyen tagállami állásfoglalások lesznek ezzel kapcsolatban. Ami pedig eh, a mechanizmus kiterjesztését illeti a mezőgazdaság területére, hogyan tudja ez a kötelezettségvállalás a kap alakulását befolyásolni? Minden egyéb szakpolitika hozzájárul ahhoz, hogy felszívják a kapból érkező pénzeket, ide tartozott az élelmiszer segély is a globalizációs alapban nem tudunk kizöldíteni minden mezőgazdasági politikát, minden EU-s politikát. Röviden, tehát a mezőgazdaságban horizontális stratégiaként az EU-ban azt hiszem, hogy meg kell tartani az előrelépés szándékát. Annál is inkább, mert hogyha kiterjesztenénk ezt a mechanizmust a mezőgazdaságra is, akkor látható, hogy ez egy olyan dimenzió hozzáadása lenne a globalizáció, illetve a válság képében, amely minket másik irányba vihet. A globalizációs alap esetében az átstruktúrálási helyzetekben Fontos, hogy eldöntsük, döntsünk ezekről az intézkedésekről. A javaslatban tehát remélem, hogy sikerül majd szavazással dönteni a válsághelyzetek kezeléséről, és felelősen tudunk döntést hozni majd. Mielőtt megadnám a szót, kérdezem, hogy kívánne még valaki szólni, Bullan úr? Nem. Akkor Soter asszony sem? A bizottság nevében kíván felszólalni, nem? Nagyon jó, tökéletes. Marking asszony? Fel kell szólalnia? Tökéletes. Ne menjenek még el. Szeretnék még tájékoztatást nyújtani. E, e körülmények között tehát a módosítások beadásának határidejét megnyitom. Nem, nem, elnézést. Nincs módosítás. Akkor hát... Tehát e körülmények között szavazni fogunk majd. Az előadó asszony javaslatot készít majd egy határozat tervezetről a bizottsággal véleményével összhangba, amely kapcsolatban döntünk majd. Akkor most rátérek a, a közleményre. Közleményekre. Jelezték, hogy a tartózkodási engedély és az egyszerű munkavégzéssel kapcsolatban a trialógus lezárult június 22-én megállapodás született a tanácssal, és ezzel kapcsolatban kérdeztük ezt a szakbi- kértük ezt a szakbizottságot, hogy ezt validálja. A megállapodást követően megállapodás született a két szakbizottság között. Ez azt hiszem, hogy jó együttműködést jelez, részben köszönhető annak, hogy az előadónk lendületet adott ennek a folyamatnak. Ez azt jelenti, hogy a Libe bizottság Koreperrel egyeztet, és összhangban a együttdöntési eljárásokkal jeleztük a beleegyezésünket. Nem tudom, hogy kívánna az előadó felszólalni, parancsoljon. La única observación que tengo az egyetlen, amit még el szeretnék mondani, hogy a két legfontosabb követelésünk a LIBE ezeket elfogadta a LIBE szakbizottság és a bizottság is, de ez nem nekem köszönhető, hanem az együttműködésnek köszönöm. Kedves kollégák, sikerült intelligensen erre a megoldásra jutni, nagyon örülök ennek. Számos fontos közlemény lenne még, de ezeket nem sorolom fel, meg fogják tudni időben. Harmadik napirendi pontra térek. Javaslom, hogy elfogadjuk az ülések jegyzőkönyvét május 21 25 éről június 6-áról, június 15-16-áról van szó. Ha nincs megjegyzésük, akkor a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Köszönöm szépen! tájékoztatom majd önöket, és holnap kilenckor találkozunk. Jó estét kívánok mindenkinek!